Szeretném megkérni a kedves résztvevőket, hogy foglaljon mindenki helyet, és akkor láthatom, hogy ki hol ül, és megkezdhetjük a munkát. Köszönöm szépen. Az első napirendi pontunk a napirend elfogadása, szokás szerint, ugyanis erre az ülésre a Gazdasági és Pénzügyi Szakbizottság égisze alatt kerül sor nem látok semmiféle tiltakozást, tehát akkor elfogadtuk. A második napi rendi pontunk az elnök közleményei, bejelentései. És ezen el először is szeretném részvétemről tanúsítani a lengyel népet, a lengyel kollégákat a szombati Smolensknél történt igen súlyos tragédia kapcsán, amelynek számos politikai, katonai és polgári vezető esett áldozatul. Ezen a héten emlékezünk meg minden áldozatról, és szeretném megkérni önöket, hogy egy percben, egy perces népa felállással alatt adózzunk emléküknek. Thank you. Köszönöm. So now we move on to the, uh... És akkor folytassuk a ma délutáni napirendünk következő pontjával, ami egy nyilvános meghallgatás az Európai Unió pénzügyi válságáról a görög példa tanulságai, gazdasági felügyelet, statisztikák, mérlegen kívüli műveletek és államadósság. Az ECON szervezi ezt a meghallgazást, ami egyaránt foglalkozik a költségvetési válsággal, pénzügyi válsággal, illetve a görög válsággal. Az ECON hatáskörébe tartoznak a makroökonómiai költségvetési ügyek, nem csak a pénzügyi szabályozási kérdések, amelyekre gyakran vetül reflektorfény. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a jövőbeni munkánkat ebből a szempontból is megvizsgáljuk. A bizottságnak fokozott szerepe van a Lisszaboni szerződés következtében a parlamenten belül minden olyan alkalommal, amikor a bizottság jogi javaslatot tesz a gazdasági felügyelet erősítésére, kibővítésére a tagállamok gazdaságpolitikája kapcsán. A stabilitási és növekedési paktum figyelemmel kísérése, ellenőrzése nem volt teljes siker történet, felvizsgálatra került sor, és igyekszünk lépéseket tenni a helyzet javítására. A nyilvános vitát is erősíteni kell, illetve a parlament aktív szerepét ezen folyamatokban, eljárásokban. A mai meghallgatás tehát a mi munkánk részeként kerül megszervezésre, ahol is áttekintjük a tanulságokat, illetve felvázoljuk a jövőbeni lépéseket. Én kérem, hogy az előadók erre összpontosítsák figyelmüket, hogyan lehet a pénzügyi piaci szabályozást megerősíteni Európában. Két szekcióban kerül sor az előadásokra. Az első részben Krisztodulúnak azonban el kellett halasztania az előadását, hiszen az aktuális ügyek miatt hirtelen vissza kellett utaznia Görögországba, de készségét fejezte ki, hogy egy másik alkalommal majd ellátogat hozzánk. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő nem akart itt lenni, hanem, mint ahogy önök is jól tudják, vannak bizonyos lépések, amelyeket sürgősen meg kell tennie a görög kormánynak, és ez nyilván elsőbséget élvez. A szakbizottság tagjai számára közlöm, hogy Zalgádó asszonyt is meghívtuk, a különböző szakpolitikai ajánlásokról hallunk majd tőle Görögországgal kapcsolatosan, és az első rész bevezetőjeként először is azt szeretnénk megtudni, hogy a felügyelet és a statisztika területe hogyan változott meg, vagy hogyan változik a tapasztalatok tükrében. A 2001-ben például a valuta swapok, amelyek Görögország esetében a Goldman Sachs irányítás alatt valósult meg, milyen változásokat hoztak, illetve milyen változásokra nem lehet már mód. És hogyan lehet ezt a jövőben más visszkereseti megoldásokhoz kapcsolni. Januárban a mélegen kívüli tételek mozgásával is még mindig számos tagállam él. A növekedési és stabilitási paktumot egy kiegészítő paktummal kellene ö, megerősíteni, hogy az ilyen figyelmet elkerülő, vagy a figyelmen kívül eső tranzakciókat is kezelni tudjuk. Vadamaki Rademacher úr, az Eurostat vezetője, illetve Aliren fog először is szólni. Minden előadó maximum 10-10 percet kap, és aztán spontán szóla, hozzászólások keretében megadom a szót a képviselőknek az egyes témakörökben. nyilvánvalóan nem várhatjuk el, hogy az előadók rettentő összetett kérdésekre adjanak kimerítő választ minden esetben. Először is szeretnék én is csatlakozni önhöz, elnök asszony, és legmélyebb együttérzésemről, részvétemről szeretném biztosítani a szakbizottság lengyel tagjait, illetve a lengyel népet a szörnyűséges tragédia kapcsán, ami mindannyiunkat megrázott Európában. Mi is átérezzük a lengyelek fájdalmát. Ma a címből fakadóan a görög eset tanulságaira szeretnék összpontosítani, ami a gazdasági ellenőrzést, felügyeletet illeti. Először is engedjenek meg egy rövid összefoglalást arról, hogy az elmúlt néhány hétben vagy hónapban a bizottság milyen lépéseket, milyen intézkedéseket tett. Februárban és márciusban ajánlásokat fogalmaztunk meg a tanács számára, további intézkedésekre és korrekcióra a 4 százalékos költségvetési deficit cél érdekében. Ennek keretében több látogatásra került sor, politikai szinten és szakmai szinten. Én magam március elején vezettem egy delegációt, amelyben az EKB, az Eurostat vezetői is részt vettek. Az IMF képviselői is ott jártak, és természetesen mindannyian találkoztunk a görög kormány képviselőivel. Tehát a 4%-os költségvetési deficit a célkitűzés 4%-ra kell csökkenteni, ez a kiinduló pont, e- ből kell a továbbiakban tovább lépni. Másodszorban a görög statisztikai rendszer reformja most zajlik. Walter Rademacher főigazgató, az Eurostat vezetője, mint a legrangosabb statisztikus az EU-ban fog majd erről szólni. A Barozó elnök úr által vezetett bizottság második ciklusában ez az egyik legfontosabb kérdés. Meg kell erősíteni az Eurostat audit kapacitását, ezt a javaslatot önöknek is benyújtottuk, és számítunk a támogatásukra, hiszen egy új instrumentumra, egy új jogaktusra van szükség tekintettel a görög helyzetre. Vasárnap óta, vasárnap egy döntés született egy egységes eurózóna mechanizmusról, illetve egy koordinált pénzügyi mechanizmusról Görögország számára, amennyiben szükség van erre. Amennyiben tehát az eurózónában esetleg veszély fenyegetné a pénzügyi stabilitást. Milyen tanulságokat vonhatunk le a jövőre nézve? A biztosok kollégiuma ma egy kiváló eszmecserét folytatott, egy orientációs vitát erről rendkívül fontos témáról, nevezetesen a megerősített gazdasági irányítás kérdéséről. Véleményem szerint a legutóbbi fejlemények az európai gazdaságban és Görögországban rámutatnak arra, hogy szükség van az Európa gazdasági koordináció és ellenőrzés megerősítésére. A parlamenti meghallgatásom során, mint biztos jelölt, három hónappal ezelőtt már megemlítettem, hogy ez az egyik, hanem a legfőbb prioritása a tárcámnak. Az euró első tíz éve sikeres volt, ezt mindenféleképpen le kell szögezni. Az euró a legsúlyosabb gazdasági válságban is erősnek bizonyult a II. világháború óta a legsúlyosabb válságban, ami mindenféleképpen jó a tagok számára. A válság ugyanakkor felnagyították a különböző kihívásokat is, aminek következtében csökkenteni kell az költségvetési deficiteket, illetve a makroökonómiai egyensúly hiányt. Ezek a hiányosságok egyre súlyosabban jelentkeznek. A költségvetési konszolidáció 20 évének eredménye gyakorlatilag megsemmisült az elmúlt két év válsága következtében. Tehát a mai problémákat kell megoldanunk, és ezt minél előbb meg kell tennünk nem csak hosszú távon, hanem rövid távon egyaránt. Többé-kevésbé tudjuk, hogy mit kell tenni, és azt is, hogy milyen eszközökre van szükség. A jelenlegi szerződés igen széles teret nyújt a jelenlegi gazdaságpolitikai eszközök jobb felhasználására, és megteremti a lehetőségét egy második jogalkotásnak is, amennyiben erre szükség van. A 136-os cikk biztosítja az azokat az eszközöket, amelyek az eurozónában a gazdaság irányítási rendszer megerősítését szolgálják. Három fő építő kőre kell utalnom a növekedés és stabilitási paktum megerősítésére, a gazdasági felügyelet elmélyítésére és erősítésére, valamint egy állandó válságkezelési mechanizmus létrehozására. Először is a stabilitási és növekedési paktum előír egy szabályrendszert, a probléma azonban ezek érvényesítésével jelentkezik. Tehát mind a preventív, mind pedig a korrekciós intézkedéseket erősíteni kell. A költségvetési politika koordinációját már előre el kell végezni időben, annak érdekében, hogy az eurózónában következetesen alkalmazzuk a különböző költségvetési politikákat. Ezen kívül új hangsúlyt kell helyezni a költségvetés, tehát az államháztartás átláthatóságára és szabályozására. ha úgy tetszik, egy új gazdaságpolitikai ciklust kellene bevezetni a nemzeti költségvetési folyamatokban. Ez egyelőre hiányzik. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a túlzott adósság eljárás a paktum megvalósításának sarkköve, de szigorúbbnak kell lennünk, és a visszaesők esetében, vagy a nagyon súlyos szabálysértők esetében kellő eréllyel fel kell tudnunk lépni. A második építő elem az azzal kapcsolatos, hogy túl kell lépnünk a pusztán költségvetési területre irányuló ellenőrzésen, kezelnünk kell a makroökonómiai egyensúly hiányokat is, ugyanis ezek az egyensúly hiányok igen súlyos negatív hatást, hatással lehetnek a fenntartható gazdasági fejlődésre az eurózónán belül. Végezetül pedig, ami a válságkezelést illeti, az esetleges pénzügyi támogatás Görögország esetében ennek adhok jellege azt jelenti, hogy akkor biztosítjuk haladéktalanul ezt a támogatást, amint szükségesnek bizonyul a görög válság, és rámutat arra, hogy ugyanakkor egy állandó válságkezelő mechanizmusra van szükség, amiben igen komoly És ez a rendszer olyan, tehát igen komoly intézkedések kerülnek, amelyek elrettentő hatásúak, és ez a mechanizmus csak egy utolsó mencsvárként kell, hogy szolgáljon. De még egyszer, tehát az ellenőrzés kibővítése, azt várjuk, hogy az olyan esetek száma erőteljesen csökken, amelyek ilyen kezelésre szorulnak. Meg kell azt is mondanom, hogy mint ahogy ezt a közelmúltban tapasztaltuk, a legrosszabb dolgok is előfordulnak, tehát jobb megelőzni ezeket, mint utólag sajnálkozni. Konkrét javaslatok születnek majd, amelyeket egy közleményben fog a bizottság májusban közzétenni, a tanácsnak benyújtani, és természetesen én készen állok, hogy a ma megkezdődő nagyon fontos vitát továbbiakban is folytassuk, és természetesen kíváncsian várom az önök hozzászólását is ebben a rendkívül fontos témában, ami az Európai Unió gazdasági irányítását, illetve az eurozóna gazdasági irányítását illeti. Uh, Köszönöm szépen. Most pedig megadnám a szót Walter Rademacher úrnak, az Eurostat főigazgatójának. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, képviselők, hölgyeim és uraim, bizottsági tagok, jó napot kívánok! Ahogy elnök asszony már említette, a funkció szerint az Európai Unió fő statisztikusa vagyok. Ez tulajdonképpen el is mondja, hogy mi a szerepem és mi az Eurostat szerepe. Az Eurostat nem gyűjt közvetlenül önerőből statisztikai adatokat. Az Eurostat lényegében egy koordinációs szerepet játszik az európai statisztikai rendszeren belül, amely az Eurostatból, illetve a tagállami statisztikai hivatalokból áll. Az Eurostat ennek megfelelően eh, együttműködik és közös felelősséget vállal a tagállami hatóságokkal, azonban ennek részeként közös módszertani szabványokat dolgoz ki, biztosítja az adatok minőségét, és az európai összesítés szintjén közli az adatokat. Bizonyára önök is, eh, is előtt is ismeretesek a 2004-es görög statisztikai adatok, arról akkoriban fontos jelentés készült, és ennek eredményeként az európai statisztika irányítási rendszere is megerősödött. Ennek célja a minőségbiztosítás erősítése volt. Nagyon sok kezdeményezést sikerült bevezetni, eh, egy gyakorlati kézikönyv került elfogadásra, önértékelési és kölcsönös úgynevezett peer review kezdtek, kerültek bevezetésre. Két tanácsadói testület állt fel, az egyik az Európai Statisztikai Irányítási Tanácsadó Testület, a másik az Európai Statisztikai Bizottság. 2009-ben pedig új jogi alap került megteremtésre az Európai Statisztikai Rendszer alaptámasztására. Személy szerint meggyőződésem, hogy nagyon sokat tanultunk a 2004-5-ös válságból, és hogy azok a minőségi javítások, amelyek az akkori vitából eredeztethetőek, azok rendkívül jelentősek, és már most is igen nagy minőségi szintű munkát tesznek lehetővé európai szinten a statisztikai adatok előállítása, agregálása és kiadása terén. Azonban eh, mind az Eurostat, eh, mind az EDP adatok esetében korlátozottabb volt a szerepünk, mint amit a bizottság el szeretett volna érni. A szerszámos ládánk tulajdonképpen nem olyan jó felszerelt, mint szerettük volna. Ugyanakkor mindenki elismeri, hogy a forrásokat össze kell egyeztetni a célokkal, annak ellenére, hogy Európai Unió szerte a kormányzati források elég szűkösek. A 404-es kommuniké eh, tavaly eh, meghatározta az európai statisztika előállításának jövőképét, de hatékonyabb, koordináltabb adat előállítási eljárásokat eh, tervez bevezetni az egész statisztikai rendszer kapcsán. Hogyha konkrétan rátérünk a közigazgatási statisztikára, és megnézzük a deficit túllépési eh, eh, eljárásokat, ezek a Maastrichti eh, egyezményt követően kerültek először kidolgozásra, azonban nem a tagállami költségvetések elkészítésének folyamatát vizsgálta ez a rendszer. A 479-es 2005-ben frissített direktíva érdek értelmében ez ugye az ESA 95 EU rendelet kapcsán hangsúlyozom ki, hogy az Eurostat csak azokkal a tényekkel és eseményekkel foglalkozik, amelyek már megtörténtek, és szemben azzal, amit a sajtóban olvas az ember, ez bizony nem biztosítja a fiskális munkának a minőségét. Általános szabályokat határoz meg, és ezen a téren lehetnek persze új fejlemények, például a kormányok új fajta ügyleteket vezethetnek be, ilyenkor az Eurostatnak feladata a megfelelő döntéseket és módszertani e, állásfoglalásokat elkészíteni és közzétenni a tagállamok hivatalnak segítségére megsegítésére. Az elmúlt évtizedben a kormányzatok is egyre összetettebb, bonyolultabb rendszereket és eh, struktúrákat eh, alkalmaztak, ami nyilván nagyobb munkaterhelést is jelent. Ezek a rendszerek ráadásul gyakran eh, terjednek, gyorsan terjednek a különböző tagállamok között, és a statisztikai adatokat sem csak szűken a statisztikusok figyelik már, hanem nagyon sok más területen tevékenykedő érdeklődő is. Többek között ezért is szükséges, hogy a statisztikusok az új fejleményekre reagálni tudjanak. A 2005-ös Eurostat felővizsgálatot követően az Eurostat munkája tulajdonképpen mozgásba lendült, minden országot megvizsgáltunk, és módszertani látogatásokat tettünk például Görögországban, és hangsúlyoznám, hogy csak Görögországban idáig. E, jelentős mértékben nőtt az Eurostat munkájának átláthatósága, az adatok nagy része e, a weboldalon és közlésre került. Visszatérnék itt a görög e, állami költségvetés helyzetére. Ezzel kapcsolatban az eladósodási statisztikákról is, és az általános képről is jelentést eh, adtunk ki ebben a beszámolás időszakban lényeges változtatásokat vezettek be a görög hatóságok 2008-ig. Eh, Itt a GDP 5%-áról, eh, a GDP 7,7%-ára nőtt közben az eladósodottság. Nagyon súlyos eh, hiányosságokat állapítottunk meg 2009 áprilisában és októberében eh, a deficit adatok eh, jelentésének rendszerével kapcsolatban Görögországban. De ugyanígy kifogásoltuk a kormányzati adatösszeállítási technikákat is. Nem volt megfelelő a kormányzás, az irányítás, a felelősségek elosztása a görög közintézmények között, nem voltak világosak a személyes eh, eh, felelősségi körök, és jelentős mértékben hiányoztak az írásos dokumentációk. Az is világosá vált, hogy a görög kormány olyan pénzügyi derivatívákat alkalmazott a, e- az eladósodottságának az elrejtésére és emiatt be nem jelentésére, amelyeknek meg volt a maguk kockázat azon túl is, hogy az adatokat eltitkolták jó néhány eh, intézkedést fogadnatosítottunk Az Eurostart nagyon sok információt kért eh, Görögországtól, és két hosszú látogatást bonyolított len 2010 márciusában Görögországban. Ez a munka eh, párhuzamosan folyik az EDP bejelentési eljárás és rendszer frissítésével együtt. Meggyőződésem, hogy szorosan együtt tudunk dolgozni a görög statisztikai hivatalban dolgozó kollégáinkkal, hogy egy független és megbízható működő Hellén hatóságá nőhessék ki magukat. A Görögország ellen indított szabálysértési eljárás kapcsán a 479-es rendelet módosítására is sor közben ezek együtt az Eurostat audit jogait is erősítették. Ez az új javaslat lehetővé teszi az, az Eurostat számára, hogy lényeges információforrásokhoz hozzáférjen, ezek például az állami számlák forgalma. Nagy mértékben nem változik ettől a 479-es rendelet, ugyanakkor szigorúan meghatározott feltételek mellett ellenőrizni tudja a hivatal azt, hogy az adatok helytállóak-e. Erre utaltam úgy, hogy könyvvizsgálói jellegű felhatalmazásokat kapott, audit jellegű felhatalmazásokat kapott a Eurostat. Sor kerül közben az EDP adatokkal dolgozó, Eurostat dolgozóknak a, a szervezeten belüli Eh, átszervezése és alaposabb bevonása. De meg kell jegyeznem, hogy ezek az erőfeszítések nem szüntetik meg, csak csökkentik a szándékos visszaélésszerű félreinformálások tendenciáját. A tevékenységünk a szakmai függetlenségen múlik, eh, és ez vonatkozik a tagállami statisztikusok tevékenységére is. És ahhoz is, ahhoz is kapcsolódik ez, hogy a tagállami statisztikai hivatalok forrásai mennyire megfelelőek. Az eredményesség érdekében szükség van a megfelelő finanszírozása a tagállami hatóságok szintjén. És szélesebb kontextusban is gondolkoznunk kell. A hivatalos statisztikusok a megbízható és átlátható elszámolási technikák eredményeitől is függnek, máskülönben nem áll módjukban megbízható adatokat gyűjteni. Igyekszünk az európai elszámolási rendszerek az ESA 95-ből, így lesz ESA 2010, tehát ennek a felővizsgálatán is dolgozunk, és immár ez külön fejezetet fog kormányzati adatok címmel tartalmazni. Ennek az a célja, hogy a 2014-ben lejelentett adatok már egységes formánban jelenjenek meg, és tükrözni tudják már a görög válság tanulságait. Köszönöm szépen, örömmel válaszolok a kérdéseikre. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy eh, mindannyiunknak lesz lehetősége arra, hogy megkapjuk a felszólalások szövegét. Eh, kértem, hogy mindenki szóljon, aki fel szeretne szólalni. Jobban tettem volna, ha azt kérem meg, hogy azok tegyék fel a kezüket, akik nem akarnak beszélni. Jó lenne, hogyha néhány felszólást valahogy összevonnánk, máskülönben nem fogjuk tudni az összes felszólást meghallgatni, de először is Kratzászonynak adnám meg a szót egy percben. És kérem, hogy a kérdése mögötti alapgondolatot röviden fejtse ki. Köszönöm szépen. A Radermacher úr azt mondta, hogy az Eurostat 2004-ben és 2006-os jelentésében már rámutatott olyan problémákra, amelyek krónikus problémák, régóta fennállnak a statisztikák görög statisztikák területén. Mindazonáltal az eljárás, amit 2007-ben elindítottak, az megszakadt. Már pedig ez a büntető eljárás. Nos, szabásértési eljárás. Nos, mely konklúziókra jutottak? azzal kapcsolatosan, hogy a korábbi szabálysértési eljárásoknak mi a, a következményei, és milyen módon fogják kezelni a kórházak támogatásának kérdését a statisztikánkban, mert ez egy fontos tényező, ami a deficitet illeti. Mit gondolnak önök most már eleget tettek annak érdekében, hogy megbízhatóbbak legyenek ezek az összegyűjtött adatok? adatok, és ezen túl lehessen bízni az adatok, beszolgáltatott adatokban? Szofintelt. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm a biztos úrnak, illetve Radermacher úrnak a Eurostattól. Én eh, méltányolom a bizottság és az Eurostat minden jó szándékát a szabályok szigorítására, de az alapprobléma nem az -e vajon, hogy hogyan tudjuk ezeket e, végrehajtani. A stabilitás és növekedési paktumban is egész egyértelmű szabályok szerepelnek, de nem érvényesülnek, és e, nem megy túl az egész paktum egyfajta gentleman's e, agreementen. Nem gondolja esetleg, hogy a stabilitási és a növekedési paktumot jogilag kötelező érvényűvé kéne tenni? Másodszorban pedig mindannyian, mindannyian Görögországra mutogatunk, és úgy gondoljuk, hogy ezzel meg is oldottuk a problémát. A valós probléma azonban nem Görögország, ez ugyanis csak pusztán tünete egy gyenge rendszernek. Mindenféleképpen meg kellene vizsgálni, hogy az Eurostat mennyit tudott, mennyit tett, mennyit tudott a bizottság, és mit tett, mi volt a tagállam szerepe, miért nem adott a tagállam engedélyt ahhoz, hogy a nemzeti adatait auditálják. Tehát én azt javasolnám, hogy egyfajta vizsgálatot, ha tetszik, parlamenti vizsgálatot kellene lefolytatni ezen a területen. Végül pedig a bizottságtól szeretném megkérdezni, hogyha azt látjuk, hogy az üzleti életben, például az Enronnal hogyan járunk el, ha csalást követnek el, akkor büntető jogi eljárásra kerül sor, börtönbe jutnak. Ha szándékosan követnek el csalást, akkor mi történik ugyanilyen esetben a közös valutánk esetében? Igen, ez nagyon jó volt, de ez tipikus példája volt annak, hogy egy hozzászólásban három kérdést hogyan lehet elbújtatni. A következő hozzászóló Epping kolléga, és utána megadom a válaszokra a lehetőséget. Köszönöm. Azt hiszem, hogy a görög példa kiválóan rámutat arra, hogy amint a költségvetés kicsúszik az ellenőrzés alól, nagyon nehéz ismét visszaállítani az ellenőrzést. Ugyanis gyakorlatilag a paktum kritériumainak Görögország egész idő alatt nem felelt meg. A bizottságtól a kérdésem az, hogy mikor vette észre, eh, hogy itt probléma van, mikor tájékozódott erről, illetve mikor lépett eh, ennek eh, köve, ezt követően. Merkel kancellár asszony azt mondta, hogy ha egy tagállam következetesen megszer, megszegi a szabályokat, a növekedési és stabilitási paktum szabályait, akkor el kell hagyja az eurozónát. Mindenféleképpen az ellenőrzést kellene erősebbé tenni. Elnök asszony, akkor most a három kérdésre megadom a lehetőséget, hogy válaszoljanak. Elsőként biztos úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én megkezdem a válaszadást, aztán Walter Radermacher kiegészíti majd az Eurostat szerepét illetően. Először is Kratzász asszony kérdésére ami a swapot illeti. Én, amint hivatalba léptem, és ez a probléma felvetődött, felvetődött mindkét szolgálattól, azt kértem, tehát a gazdasági és pénzügyi főigazgatóságtól, illetve az Eurostattól is, hogy alaposan vizsgálják ki ezt az ügyet. Nyilvánvalóan az összes többi kormány korrigálta az adatait a 2008-ban elfogadott szabályok szerint. Ezek átdolgozott szabályok voltak 2008-ban. Olaszország, Belgium és Lengyelország korrigálta a 2001-es adatait visszamenőlegesen, illetve még néhány évre vonatkozóan is. Tehát nem Görögország az egyetlen egy ország, ahol korrigálni kellett a deficit és államadóság adatokat. Engem különösen aggasztott a pénzügyi derivatívák és swapok szerepe, amelyekkel módosítani kellett az adósság és deficit adatokat, Éppen ezért az Eurostatot megbíztam, hogy egy alapos vizsgálatot folytasson a mérleg alatti tranzakciók kapcsán. Rademacher úr által vezetett delegáció vizsgálta nemrégiben ezt az ügyet, és ezt minél előbb meg kell oldani. Ehhez természetesen számítunk a görög hatóságok teljes körű együttműködésére is. Intvelt asszony kérdéseire reagálva, ami tehát a stabilitási és növekedési paktum végrehajtását illeti. A bevezetőben már említettem, hogy vannak egyértelmű hiányosságok a végrehajtás rendszerében, és sok tekintetben egyetértek azzal, hogy a nem kellő nyomás nehezedett a tagállamokra. 2008-ra emlékeztetnék, amikor gyakorlatilag a tagállamok túllépték a kritériumokat, és meggyengítették a paktum érvényét. Tehát meg kell erősítenünk a paktum végrehajtását, és vannak eszközeink, mint ahogy említettem, a 136-os cikk alapján, a pénzügyminiszterek tanácsának, az EKB-nak és a bizottságnak igen komoly szerepe van mindebben. nagyon fontos, hogy ebben a szavazásban az érintett tagállam ne vegyen részt, hiszen ezzel lehet a nagyobb fegyelmet biztosítani a paktum végrehajtásában. Azon elemek mellett, amelyekről már említést tettem a bevezetőmben. Az elmúlt alkalommal a tagállamok nem támogatták az audit hatáskört. Most azonban vannak ígéretes jelek arra, hogy a tagállamok helyzete vagy álláspontja javult, és bízom benne, hogy legközelebb ezen a nagyon fontos területen eredményt fogunk elérni, nevezetesen, hogy az Eurostat komoly ellenőrző audit szerepel is rendelkezzen a tagállamokban. A második kérdés az időpontokra vonatkozott. Én február 10-én, illetve február 9-én léptem hivatalba, azóta az időm 90%-át Görögország töltötte ki. A feldolgoztuk az időközben kapott információkat, és arra törekedtünk, hogy összeállítsuk az úgynevezett szerszámos ládát, hogy minél előbb fel tudjunk lépni és reagálni tudjunk, elősegítve azt, hogy 4%-kal csökkenjen az államháztartási deficit. Walter. Igen, én szeretném folytatni az úgynevezett jogi szerszámos ládával, amin mindenféleképpen javítani kell. Kacasz asszony kérdésére válaszol tehát, hogy miért állítottuk le az előző alkalommal a jogsértési eljárást. Itt és hogy mennyiben lesz ez más a jövőben. A legutóbbi alkalommal ez az eljárás az Eurostat ellenőrző hatáskörébe tartozott, ami csak a statisztikai területre terjedt ki. Tehát mi 2005-ben nem vizsgálhattuk a többi adatot, tehát azokat az adatokat, amelyeket általában a közszférától kaptunk. Az első jogsértési eljárás Görögország esetében tehát egyértelműen olyan intézkedésekre korlátozódtak, amelyeket foganatosítani kellett volna az alapszámítások alapján. Tehát akkor leállítottuk ezt a jogsértési eljárást, miután láttuk, hogy a görög statisztikai intézet megtett mindent, amit mi kértünk tőlük. Ma annyiban más a helyzet jogi szempontból, hogy új jogsértési eljárást indítottunk, mégpedig nem csak a módszertani szabályok alkalmazása kapcsán, a statisztikai módszerek kapcsán, hanem a statisztikai elvek érvényesítése kapcsán is. Ezen elvek az adat megbízhatósága, a szolgálat függetlensége, tehát vannak intézményes elemek is. És erre azért van lehetőségünk, hiszen ezek az elvek a 2003-as tavalyi új statisztikai rendeletből fakadnak. Amint az Eurostat megkapja az audit hatáskört, akkor az adatokat a folyamat egyéb részeiben is megvizsgálhatjuk, kinyithatjuk, ha úgy tetszik a szekrényt, és minden köz szféra pénzügyét megvizsgálhatjuk, ideértve például a kórházakat is. Úgyhogy most már egy komoly gondolkodás módbeli váltásról is beszélhetünk a válság kapcsán. Ami pedig a büntető jogi fellépést illeti, meg kell említeni, hogy a mi javaslatunkban a 479-es rendelet módosítása kapcsán eh, szerepeltetünk egy olyan javaslatot, ami azt kéri a tagállamoktól, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak, hogy a bizottságnak adatszolgáltatással tartozó hatóságok felelősek, és az ilyen és ilyen elvek szerint kell, hogy, tehát a rendelet által meghatározott elvek szerint kell eljárniuk, az intézkedéseknek arányosnak és elrettentő hatásúnak kell lenniük. Tehát itt a szándék Egyrészt az, hogy függetlenné tegyük, a, és kell, kellőképpen erőteljesé a statisztikai szolgálatokat, de ugyanakkor felelőssé is. A tagállamoknak tehát majd be kell számolni felénk arról, hogy ezen a területen milyen továbblépések, milyen fejlődés történt. Végezetül pedig még megemlíteném azt is, hogy bármit teszünk is a jogi szerszámos láda továbbfejlesztésével kapcsolatosan, nem leszünk eredményesek mindaddig, amíg a statisztikai szolgálatok gyengék. Tehát nagyon fontos az ő függetlenségük és megerősítésük. Az európai statisztikai rendszer hatékonysága, illetve a közöttünk lévő együttműködés teszi majd lehetővé, hogy az erőforrásokat át tudjuk csoportosítani. Itt nem arról van szó, hogy új forrásokra van szükség, hanem a meglévők hatékonyabb felhasználására. Köszönöm szépen. Nagyon sokan szeretnének kérdezni. Öt kérdésnek adok teret. Pullman, Ari Porimata, José García Magarro Hofkranz és Szilvogolad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 annak érdeke, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Rádemáker úrtól kérnek egy pontosítást ahhoz képest a, az a kapcsolatos, amit elmondott. Mégpedig, hogy megváltozott annak a jogi alapja, amely alapján eljárnak. Tehát a derivált gazdák szerződései a korábban voltak a határidők, ezeknek nem kértek el, ezeket nem kértek el a szerződések szöveget. Tehát önök tudják például, hogy Goldman Sachs vagy más intézményeket bevonták az ilyen jellegű szerződésekben, hogy tevékeny részvevői voltak ezekben a szerződésekben, esetleg más tagállamok használtak esetleg ilyen jellegű eszközöket, mert itt természetesen, hogyha figyelembe vesszük a görög példát, erről nagyon sokat lehetne beszélni. És itt jön a kérdésem Rén biztos úrhoz. Látjuk, hogy a görög példa nagyon sokat mondó, hmm, nagyon sok az én álláspontom és a pártom álláspontja az az, hogy az eurozónának mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsék az euró elleni spekulációk mértékét, annak érdekében, hogy a jövőben tudjuk eh, garantálni azt, hogy igazságos körülmények között tudjanak eh, refinanszírozni magukat, és nem spekulatív módon. Tehát úgy vélem, hogy egy nagyon fontos lépést tettünk előre, ugyanakkor szükség lenne arra, hogy egy európai megoldásra lejünk, mint azokat, amelyeket használunk azoknál az országoknál, amelyek még nem az eurozónának a tagjai. Egy folyamatnak az elején vagyunk, ezt belátom, és emiatt szükségünk lenne arra, hogy kialakuljon idővel egy európai rendszer annak érdekében, hogy csökkentsük az ilyen károkat. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan szeretnék eh, mondani eh, néhány szót eh, Rader úr számára, az imént talán volt egy fordítási, tolmácsolási híva, ugyanis ön azt mondta, hogy a kormány különböző eszközöket használ annak érdekében, hogy elerejtse az adosságot. Gondolom ez a mondat, ezt a mondatot múlt időben kell értelmezni. Vannak olyan országok, amelyek óriási nagy nehézségekkel találkoznak szemben, mint például Görögország. Egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon fontos kérdés Görögország Magyarország számára is, és Európa számára is. De remélem, hogy kialakul egy olyan védőhála, amelyik megvédi az európai gazdaságot és Görögországot is. Látom, hogy láttuk, hogy vasárnap az Eurócsoport egy döntést hozott, amelyik meg rávilágított arra, hogy ez az eszköz hogyan fog működni a jövőben, és ez igencsak jó hatással volt a piacokra, ezt láttuk hétfőn, másnap tehát. Ugyanakkor most most egy kis zavart érzünk, különböző nézőpontok vannak, ellentmondásos nyilatkozatok a arról, hogy milyen módon, milyen mozgástere van ennek az eszköznek. Ezek azok a bizonyos ez dolgok, amelyek nagyon sok akadályt gördítenek a görög nép elé, az eurozóna elé, amelyik a görög nép most éppen azon harcol, hogy csökkentse az adósságát. A kérdésem a következő. Van e még olyan terület az eszközök használatával kapcsolatosan, amelyik még nem világos? Van-e e, valamilyen kételj ezeknek az eszközöknek a, az felhasználásával ön látja-e azt, hogy esetleg a közvéleményt valamit nem értett valamit, vagy félreértett valamit? Kérem, hogy amennyiben ön lát ilyet, akkor szóljon nekünk, és mondja el, hogy mi az ön véleménye, mert elég sok ö, ö, nagy hangzavart hallunk ebben a kérdésben. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Úgy vélem, hogy próbáljunk meg, mert nagyon könnyű előre látni a múltat, de most arról szeretnék beszélni, hogy milyen lesz a jövő. Az Eurostattal kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy hoztak-e már olyan intézkedéseket annak érdekében, hogy felmérjék, melyek azok a, a tételek, amelyeket számolni kell majd a jövőben, és milyen módon fogják ezek befolyásolni a, a számokat. A Eurostat felelőse és a biztos úr önök fele, tudatában vannak-e, hogy az országok milyen eszközöket és milyen turpiságokat használnak arra, hogy a különböző adatokat kozmet, kozmetikázzák. Tehát tudni szeretném, hogy milyen eljárások vannak annak érdekében, hogy ezeket felvázoljuk és megleljük, mennyire, mekkora mértékben kendőzik el a valós adatokat e, ezekkel az adatokkal az államok. Ähm, úgy tűnik, hogy a görög ügyben a bizottság elég sok sokat veszített a hitelképességéből, a hitelességéből. Jó lehet, az Eurostat figyelmeztetéseket bocsáthat ki, az Európai Bizottságnak nem volt ereje ahhoz, hogy megfelelő vizsgálatot indítson, és nem tudott gyors döntésre jutni a görög válság kapcsán. Az elmúlt néhány hétben nagyon sok időt vesztegettünk el, és ez Görögországnak fölösleges kamatkiadásokat okozott, és nem nyugtatta meg a piacokat sem. Kérdéseim, igaz-e, vagy esetleg nem igaz az, hogy sok ország, és Németországhoz saját országomat is ide e, e, számolom, rendelkezik úgynevezett árnyék költségvetéssel, olyan e, tranzakciókkal, amelyek nem e, láthatóak, igaz -e ez a felvetés? A második kérdésem, hogyha megnézzük azt, hogy Görögország milyen segítséget kapott, ez csak az első lépés, nem tudjuk, hogy mi fog történni a jövőben. Görögországnak már az elmúlt három év folyamán rendszeresen kínáltunk garanciákat, de milyen alapfeltételezéseken Eh, alapul ez a hozzáállásunk, hiszen Görögország hivatalosan még nem kérte ezt a segítséget. Tehát mikor, kérhet, mikor várhatjuk azt, hogy Görögország ténylegesen fölveti a kérdést, vagy megadja azt a bankszámlaszámot, ahol pénzt kérik, és önök szerint mennyire van szükség ahhoz, hogy Görögországot fenntartható módon kihúzok ebből a pácból? Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, főigazgató úr. Nagyon régóta várunk erre a beszélgetésre, mert nagyon fontos témáról van szó. Szóval tudjuk, hogy óriási munkát végeznek az utóbbi években. Nem önök vezették ezeket a témákat, úgyhogy szeretnénk tudni koncentrálni arra, hogy mit fogunk tenni a jövőt illetően. Nos, a probléma nem az, hogy nem tudtuk, hogy mi is történt korábban. 2010. január 8-án volt egy kiváló jelentés, amelyik rámutatott arra, hogy már korábban is voltak elemek a kezünkben, amelyeknek alapján rájöttünk volna, hogy itt egy probléma van mit fogunk csinálni most a jövőben. Rademacher úr rámutatott arra, hogy milyen nehéz helyzetben van az Eurostat, mivel hogy az euróval kapcsolatosan sem tud hozzáférni bizonyos statisztikai adatokra, és milyen nehézkes a különböző hm, nemzeti statisztikai intézetekkel való a kapcsolattartás. A kérdés ma következő, Ren úr. Ön azt mondta, hogy az eurónak a gazdaságpolitikáját valamilyen módon kézben kell tartani, a 20 as politiká az, ami mérvadó, milyen módon fogjuk tudni megvédeni a közös érdekeinket az eurón keresztül. A bizottság nem túl gyenge ahhoz, hogy ez kézben tartsa. Milyen módon fogjuk tudni ezeket a problémákat kezelni? Köszönöm szépen. Um, Köszönöm szépen. Még mindig 11 képviselő szeretne felszólalni, de most a válaszokat érnénk rá lehet, hogy egy kicsit tovább fog tartani az ülés, mint a legutóbbi napirend módosítás idején gondoltuk. Ha már, ha már töröttük az utolsó előadást, akkor használjuk ki ezt az időt. Köszönöm ennek asszony. A kérdések nagyon kemények, ugyanakkor rendkívül fontosak. azokkal a kérdésekkel kezdeném, amelyeket Bowman úr vetett föl név szerint az európai közösségi eh, intézkedések szintjén hogy, tudjuk, hogy tudunk küzdeni az euró ellen irányuló spekulációkkal szemben. Ez nagyon fontos kérdés, ez az oka annak, hogy ma miért folytatjuk ezt a komoly vitát arról, hogy hogy tudnak az eszközeinket és a felkészültségünket erősíteni a válságkezelés terén az eurózónában. Nagyon nagy boldogsággal mondom azt, hogy jó lehet, hivatalos vitánk és döntéshozatali folyamatunk nem volt, ennek ellenére Barroso eh, elnök úr és kollégáim messze nekik támogattak, és immár van mandátumom egy ilyen javaslat kidolgozására kollégáimtól. Remélem, hogy amikor ezeket a pénzügyminiszterek elé tárom, akkor hasonlóan pozitívan fogják fogadni ezt a fajta javaslatot. Igazuk van, arról beszélünk, hogy a nem eurós országok egyensúlya fontos mérce, hogyha bármilyen eh, pénzügyi stabilitás célzó eurozónás e, támogató kezdeményezési mechanizmust vezetünk be, annak szigorú feltételeket kell meghatározni, és természetesen meg kell határozni azt a e, exit útvonalat is, hogy mit történik akkor, hogyha a támogatott nem tartja be a szabályokat, hogy lehet akkor megfosztani a támogatástól. Nos, úgy gondolom, hogy Görögország kapcsán az egyik legfontosabb tanulság, amit megfogalmazhatok, az az, hogy igen, jobban föl kell készülnünk a jövőbeni potenciális válságok kezelésére, és ezért javaslatokat fogunk tenni hivatalos és konkrét formában egy olyan eurozónás eszköz kidolgozására, amely a monetáris stabilitást támogatja szükség esetén. Másrészt Purimata asszony és eh, Rájó képviselő felvetették a swapok, a kötvény műveletek és a statisztikák összefüggéseit. Ezt többnyire szeretném eh, Walter Rademacherre hagyni, ő kívülről ismeri ezt a területet Biztosként én az Eurostatért a bizottságban vagyok felelős. Megkértem Waltert és az Eurostatot, hogy úgy működjenek, hogy az, informá- az, az új napi heti e, információk mellett, amelyek Görögországból érkeznek, és ezek érkeznek, emellett sem fogunk e, e, a nagyon érzékeny helyzetre való tekintettel hetente adatokat revideálni. Jelen pillanatban a swap és a kötvény műveleteknek a hatásait eh, vizsgáljuk, szeretnénk egyszer mindenkorra megtisztítani a helyzetet, és utána fogjuk majd átgondolni azt, hogy ez hogyan hat ki az államadóságra, hogyan változnak esetleg a számok meggyőződésem, hogy a görög hatóságok és a görög statisztikai hivatal is jelentős mértékben eh, javított a hatékonyságán a tevékenységének a minőségén. Úgy gondolom, hogy észrejön azt gondolhatjuk, hogy megbízható adataink vannak a deficitről. Természetesen eh, az adatok ellenezésen folyamatban van, és utána rendelkezésre fognak állni majd a többi tagállammal összehasonlításban is ezek az adatok, ami Klinz és Panemata képviselő kérdéseit illeti. Múlt vasárnap a kapcsolatban. Nos, hogyha több időm lenne, akkor a részletesebben is elmondanám. Nagyon konkrét döntés született, amelyet én kértem, mert meg kellett győznünk a piacokat, hogy van, hogy lesz olyan mechanizmusunk, amely ilyen helyzetben mozgósítható már az imf és tárgyalom tárgyalunk hétfőn, kedden és a következő néhány napban is, hogy a programokat hogyan tudnánk a feltételesség szempontjából összefésülni, hogyha ilyen beavatkozásra van szükség. A vasárnapi döntés egy nagyon rövid összefoglalást adnék, tehát hétfőn a bizottság az Európai Központi Bakkal és az IMF-fel együtt tárgyal a görög helyzet feltárásáról, az esetleges támogatás aktiválásáról, a lehetséges kölcsönmegállapodásról és a program paramétereiről, illetve egyúttal a bizottság jogot kap a két oldalú programoknak a kezdetési nyújtására. Ezeket a döntéseket az Euró csoport fogja meghozni, de a bizottságnak nagyon világosan meghatározott szerepe van ebben, és ezen a felhatalmazáson alapul a tevékenységünk. És itt rátérnék arra, amit eh, Bowman képviselő mondott, mint hogy nincs jelen pillanatban közösségi eszközünk, a tagállamok döntenek. És ez Klinz úrnak is válasz. Én gondolom, hogy két-három hónap alatt ezt a döntést meg tudtuk hozni, ez nem volt könnyű döntés, és elég sok egyeztetésre van szükség, elég sok meggyőzésre van szükség, de hát ugye a politika az egyrészt az akarat dolga, a szándék dolga, másrészt azonban a lehetséges művészete is. Klinz úr azt kérdezte, hogy mekkora teljes összege már szükség lehet. Nos, az, Európa, az eurozóna tagjai 30 milliárd, 3-0 milliárd euró mellett kötelezte el magát az első évben. A programot az IMF-fel együtt ezt tervezzük meg és finanszírozunk, társfinanszírozunk, ez, ez magáért beszél. Ami ennek a több éves, három éves programnak a második és a harmadik évét 2000 2011-2012-et illeti, ezt az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank és az IMF három oldalon fogja természetesen a görög kormányal együtt működve meghatározni, hogy világosan lássuk, hogy a refinanszírozásnak milyen módozatai szükségesek és működnek. Gulád asszony azt mondta, hogy az Európai Bizottság nem intézkedett Görögország kapcsolatban. Nos, nem értek egyet ezzel, lehet, hogy egyszerűsítem persze azt, amit pontosan mondott. Úgy gondolom, hogy ha két legfontosabb dimenziót vizsgáljuk, egyrészt a költségvetési konszolidációt Görögországban, másrészt pedig az esetlegesen szükséges pénzügyi segítségnyújtást, mind a kettő e, eh, sinem van, azt nem mondom, hogy elértük volna a végeredményt, nyilvánvalóan szó sincs erről. Nagyon sok dolga van még a görög kormánynak is, és a civil társadalomnak is. Az ezévi államháztartási konszolidáció is már lendületben van, nyilván 2011-2012-ben további intézkedésekre lesz szükség, másrészt pedig ami a pénzügyi segítségnyújtás mechanizmusát illeti, ez is rendelkezésünkre áll. Ennek próbáljuk a lendületét megőrizni, és megpróbáljuk ezt egy állandó eszközként kiteljesíteni majd. A kezdeményezési jogunk kérdése is fölmerült, és hogy ezzel éltünk-e vagy sem. Annyit elmondhatok, hogy bátorítottam kollégáimat ma arra, pontosabban ma a Financial Times-ból idéztem egy cikket a kollégáimnak, ahol egy tagadami tisztviselő, akinek a személyazonosságát nem árulnám el, azt mondta, hogy a tagállamok az urai a szerződésnek, és a bizottság a kiszolgálójuk. Nos, én korábban potakatrész kereskedelemmel foglalkoztam. A kiszolgálás, a szolgáltatás rendkívül fontos szerep, de szeretném üzenni, hogy bizony rendelkezünk a kezdeményezési joggal, és ezt aztán is fogjuk. Um, yes, maybe I... Igen, talán akkor konkrétan visszatérnék a mérlegen kívüli tételek kérdésére, illetve a szabályokra különösen 2001-ben, és hogy hogyan alakultak ezek a szabályok azóta. Kindulásképpen annyit, hogy a mi területünkön kölcsönhatás érvényesül egyfajta pingpong játék, a szabályalkotás, illetve az új kreatív eszközök között, illetve hogy ezekre hogyan reagálunk a szabályokkal. és ez különösen jellemző volt az évtized elején, és gondolom, hogy ez hasonló lesz az elkövetkezendő években is. Mi statisztikusok egy kicsikét mindig az események után kullogunk, és igyekszünk új szabályokkal reagálni az új instrumentumokra. Minden esetre egyértelmű, hogy itt két rétegről kell említést tenni. Az egyik az általános szabályok, amelyek rendeletekben szerepelnek. 2000 óta ezek változtak. A szabályozás változása azonban nem terjed ki az ilyen tőzsdén kívüli swapokra. Tehát ugyan a swapra általánosságban vannak rendelkezések, de nem a tőzsdén kívüli kereskedelemben eltartott egy ideig, egészen 2008-ig, amikor a második szinten egy kézikönyv jelent meg, ezt mind a tagállamok, mind az Eurostat elfogadta, és kőbe véste, az Eurostat adta ki ezt a kézikönyvet, ami a változást hozta a szabályokban. 2008 óta a tőzsdén kívüli swapok definiálása egyértelmű, és az ösztönző hatás is csökkent. A tagállamok ennek megfelelően reagáltak. A szabályváltozást követően mind a 27 tagállamtól kifejezetten azt kértük, hogy jelentsék, ha vannak ilyen tranzakciók. Görögország esetében egy lepecsételt levelet kaptunk, miszerint az ilyen műveletek nem törvényesek a görög jogszabályok értelmében. Nyilvánvalóan nem tudtunk eh, mélyebb szántó, mélyebbre szántó vizsgálatot lefolytatni, hiszen nem volt eh, erre hatáskörünk. Tehát ebben az időpontban egyszerűen hitelt kellett adnunk. Egy rövid eh, kérdésem lenne. Más tagállamok esetében volt olyan eset, amikor alkalmaztak ilyen instrumentumokat, vagy amelyben a Golden Saxon kívül más intézet is részt vett. Igen, voltak más tagállamok, és vannak, amelyek az adósságok, adósságukról küldött jelentésükben a swapokat is megemlítik. Az kérdés, hogy ezt milyen bankon keresztül bonyolították, Ezt most így kapásból nem tudom megválaszolni, ezt ennek utána kell néznem, de nagy valószínűség szerint itt nem csak a Goldman Sachs volt érintett. Tehát igen, több tagállam is érintett volt. Ilyen műveletek. Konkrétan Olaszország, Lengyelország, Belgium és Németország az érintett tagállamok, és Görögország egy olyan ügy, amit most tisztázunk. Akkor most vissza angolra. Ah, Akkor most meg, megismétlem a válaszomat, mert az elnök asszony közbeszólt, hogy nem volt fordítás. Nagyon már nincs időnk megismételni. Garcia Magaro úr a kérdésében további részleteket vár a kötvényekre vonatkozóan. Konkrétan. Nagyobb konkrét kérdésem van, főigazgató úr. Eurostat tudatában van annak, hogy ilyen jelle, olyan jellegű ö, tranzakciók vannak valamelyik tagállamban, amely révén megpróbálják kozmetikázni az adatokat. Igen vagy nem? Igen, tisztában vagyunk. Az értékpapírosítás esetében van egy útmutató feljegyzés, és miután ezt kiadtuk, azt követően nem történt értékpapírosítás a tagállamokban, tehát az útmutató kiadása előtt voltak ilyen tranzakciók, de jelenleg nincs olyan eset, ami a nyilvántartásunkban újként szerepelne az értékpapírosításra. de természetesen a már nyilvántartott ügyek tovább folytatódnak. Lenne olyan kedves főigazgató úr, hogy elküldje eznek a bizottságnak és ennek az osztálynak a listát azoknak az értékpapírosításoknak, amelyekről tudomásuk van, amelyek az elmúlt időkben történt a különböző tagállamokban. Amikor az úgynevezett mérlegen kívüli nyilvántartásokra térünk, akkor szeretnék utalni arra, hogy tavaly egy csomag keretében, ami a válság, a pénzügyi válság tünetére volt hivatott reagálni, mit alkalmaztunk. Számos tranzakcióra került sor, és nagyon nehéz különbséget tenni a függő kínlevőségek és a realizáltak között. A statisztikánk, statisztikáink felhasználói számára teljes átláthatóságot kívánunk biztosítani. Éppen ezért egy kiegészítő táblázatot is csatoltunk, amiben az összes garancia szerepel minden tagállam esetében. De nem minden garancia rendszer eredményezett közvetlenül adósságot. Egyeseket még, vannak olyan garanciák, amiket még nem hívtak le, amint lehívják, akkor nyilván ez az adósság adatokban szerepelni fog. Ha megnézik a honlapunkat, akkor ennek utána nézhetnek érdemes ezt a táblázatot megismerni, elolvasni, hiszen rengeteg információt tartalmaz. Köszönöm szépen. Mivel az idő szorít minket, és a biztos úr el fog menni, még meghallgatjuk az összes kérdést, de tényleg korlátozzák a hozzászólásokat egy percre, mert egyébként megszakítom a kérdést. Szalavakos, Sulintis, Kuna, Martin Ferreira, Swinburne, Fornen, Mengen kollégák kértek szót. Szevella úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, Rademacher úr. Engedjék meg, hogy emlékeztessek valamire. Két hónappal ezelőtt Strasbourgban plenáris ülésen egy felmerült kérdésre válaszolva, amelyik a görög statisztikákra vonatkozott, és egyáltalán nem akarom igazolni Görögországot ez ügyben, semmiképpen nem szeretne, ez, nem lenne ez a célom. Nos, egy kérdésre válaszolva Barroso elnök miért nem adott audit kompetenciákat az Eurostatnak? Eh, ez volt a kérdés. Azt mondta Barazza úr, hogy 2004-ben megkért az eurozóna eh, kormányaitól, hogy egy eh, megfelelő mondom, auditálási kompetenciát adjanak az Eurostatnak, és a megkérdezett tagállamok döntő többsége azt mondta, hogy nem adja meg ezt a kompetenciát az Eurostatnak. Nos, Pandora szelencéje az, ami most nyílik kérdése lenne, biztos úr, van-e valamilyen eh, naptáruk arra vonatkozóan, hogy milyen módon fog tovább menni a gazdaságirányítás az eurozónának, mert eh, most már nem csak Görögországról beszélünk, hanem egy kockázatról beszélünk, amelyik eh, az eurozónát érinti. Nos, vasárnap milyen határidőket határoztak, és mit fogunk tenni a jövőben? Η ερώτησή μου απευθύνεται στον Επίτροπο κύριο Ρεν και θα είναι πολύ σύντομη. Ρεν Ουρ, nagyon röviden fogok szólni. Amennyiben a görög segítséget, a Görögországnak segítséget nyújtó mechanizmus beindul, akkor az eurozóna segítsége, az az IMF előtt lenne, vagy fordítva? Tehát a sorrendben hogy alakul ez a dolog? Itt a swapot és az értékpapírosítást említettük, de szerintem ennél alapvetőbb a kérdés. A bizottság tisztában van-e azzal, hogy van egy olyan eurozóna tag, ahol a számvitel még mindig teljesen anakronisztikus, készpénzforgalmi szemléletű és nem eredmény szemléletű. Tehát gyakorlatilag ilyen pénzforgalmi szemléletű kimutatásokat kap a nyilvánosság, amiből nem igazán derül ki pontosan a deficit mértéke, nem tudni, hogy mely adósság tételeket számolták fel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, az a benyomásom, hogy ennek a meghallgatásnak az célja most végre előbújik, ugyanis egyre több választ kapunk a kérdéseinkre. Úgy vélték, hogy Görögország nem szavahihető, mert évek óta titkolja az Isten és, és megváltoztatja az adatokat, és ezért nem megfelelő volt az információ az adosságairól, és ezért egy bizonyos szabálysértési eljárás alá vetették. Nos, a bizottság és Eurostat mennyit tudott ezekről a tranzakciókról, amelyeket Görögországban végeztek, és mint kiderült, más országokban is végeztek korábban. Tehát mennyire volt tudatában ezeknek a bizottság és Eurostat, mivel hogy tudatában voltak ezeknek a tranzakcióknak, lehet, hogy felelősek is. Nos, meg kell nézni, hogy milyen módon történnek ezek a dolgok. Látjuk, hogy régi alkalmazottak most mindannyian ott ülnek a Goldman Sachsnál. Nos, milyen módon lehet a felelősségeket megtalálni? Lehet, hogy ezek az alkalmazottak, tisztségviselők részt vettek ezekben a manipulációkban. Én szeretném, hogy ne vezzük meg a magas szintű tisztségviselőket, akik valamilyen módon érdekeltek lehettek ebben, és milyen módon fognak ők eljárni. Als wirklich Anhänger des Euro Két további kérdésem lenne még, Rén biztos úr. Jól értettem-e Kinc úrnak adott válaszát, hogy az értesítésben erősítik meg, nevezetesen, hogy a hitelállomány nem 30 milliárd, hanem 90 milliárd euróra rukad. A 2011-2012-es értelmében ez azt jelenti, hogy nincs további lehetőségre és hogy ez eh, Ausztria esetében 816 eh, eh, milliót jelentene, és ez egyfajta átalánya az elkövetkezendő három évre. Másodszorban én egyetértek, vagy együtt érzek önnel, tudom, hogy az ön hivatala meglehetősen nehéz helyzetben van, egy konkrét kérdésem lenne a swap vizsgálatok kapcsán a többi országban mikor történt erre, illetve mikor kaptak erről értesítést, illetve hogyan, milyen lépéseket foganatosítottak? Nos, elfogyott az időnk, úgyhogy néhány kérdésnek még teret adok, de ha nem lesznek rövidek, akkor nem fognak választ kapni Ferrara képviselők. Obrigada, Sr. Comissário. Jó, kria... Köszönöm. Biztos úr, a következő kérdést szeretném volna felvetni. Ma az ön sajtótájékoztatója végén az Associated Press első kérdése arra vonatkozott, hogy az EU szeretné, hogyha a portugál kormány csökkenteni a költségvetését, kiadásait, a portugál stabilitási programot már megkapta az EU, Portugália egy olyan ország, ahol semmiféle csalások eh, nem folynak, nem látunk semmiféle erre utaló nyomot, nagy fejlődés van mögöttünk. 2005 és 2007 között a deficitünket 6,1%-kal csökkentettük, és sikerült Portugáliának példásan eh, a több állami rendszerét elfogadjuk azt, amit de várhatunk-e arra, hogy esetleg a piac érzékenységével való tekintettel a spekulátorok és a hitel képességi értékelések miatt, az adósodottság miatt esetleg Portugália nem kapja meg a bizalmat mit tudunk tanulni a görög válságból Portugália szempontjából? Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Sok kérdésemet megválaszoltak már időközben. Szeretnék ezért az Enron botrány után eh, arra hivatkozni. Tehát, hogy az Enron botrány után eh, elvárható volt, hogy a nagy cégek Eh, sokkal szigorúban gazdálkodjanak. Csak említenek néhány témát, eh, vannak olyan jövőbeni kestó ügyek, mint a, a szerencsejáték nyeremények, vagy a diákhitelek. Eh, nagyon sokszor a vállalkozók különleges intézményeket hoznak létre. Nem kellene egy moratóriumot elfogadni, hogy a tagállamok frissített, pontosított és a manipulálásoktól mentesített adatokat nyújtsanak be újra. Köszönöm, egyértelmű, hogy több átláthatóságra volt szükségünk, ezért nagyon örülnénk annak, hogyha Epping kollégánk kérdésére válaszolna. Ő konkrét kérdést vetett föl, ez Merkel kancellár asszony is felvetette, és hát kérdés, hogy nem kellene egy jogi eljárást kidolgozni arra, hogy egy következetesen kudarcot való tagállamot esetleg ki tudjunk tessékeni az Európai Unióból, ami a répa és a korpács ügyét illeti. Én úgy látom a sajtó alapján, hogy kb. 18 millió euró lehívatlan strukturális alapforrás lenne biztosítható Görögországnak, és eh, ezt, ennek a visszatartásával fenyegethetnénk eh, a tagállamot, hogyha megszegte a stabilitás és növekedési paktum előírásait. Ezen túl azonban esetleg meg lehetne fontolni azt is, hogy e, e, gyorsíthatnánk ezeknek a pénzeknek a kifizetéseket, e, csökkentve a bürokráciát. Ezzel kapcsolatban szívesen látnám a válaszát. Két röviden kérdő, rövid kérdésem lenne a biztos úrhoz, Klinc úrhoz kapcsolódva. Itt most az okokról, illetve a következményekről hosszasan vitatkoztunk. A stabilitási és növekedési paktum mellett milyen új eljárást terveznek, akár irányításnak, governance-nek nevezők, vagy akármi egyébnek, itt Rén úr a portugál stabilitási program értékelésében további államháztartási stabilitási, illetve konszolidációs lépéseket elengedhetetlennek tart. Portugália már az elsőben 7,7 milliárd euróval vesz részt, nem tudom, hogy ez mennyire reális ez az összeg, és mielőtt eltávozik, itt van egyébként a körünkben a Goldman Sachs bank elnöke, mennyire ismeretes, hogy egyes tagállamok be akarják perelni a Goldman Sachs-ot bizonyos államadósági tételek eltitkolása miatt. Nem tudom, hogy mennyire ismert ez a tény. Ole? Uh, Köszönöm. Nos, az újabb mutogatós díj kapcsán úgy gondolom, hogy itt ebben a házban elmondhatjuk, hogy nekünk is van némi felelősségünk, legalábbis néhányunk megszavazta az Görögország európai eurozónába való belépését, úgyhogy talán nekünk is van felelősségünk. És most átérnék Svédre. Och min fråga rör den, de mekanismer som nu kommissionen föreslår, som jag stort tycker är väldigt kloka och väl avvägda bizottság által javasolt jelenlegi mechanizmus eh, nagyon jó és észszerű, és a bizottság is említette, hogy vannak bizonyos eh, biztosítékok eh, olyan tagállamok esetében, amelyek nem eurozóna tagok. Ez szerintem Európát sokkal jobban megosztja az eurócsoporton belül történnek bizonyos döntések, amelyek kiatással vannak a nem eurozónás tagállamokra is. Nálunk például folyik a vita arról, hogy a görög ügy mennyiben érint minket, tehát az eurozónán kívüli tagállamokat. Nem kéne e fel szólítani arra, hogy a garanciában szolidaritásuk jeléül ők is vegyenek részt. Nos, egyre több képviselő teszi fel a kezét, de úgy gondolom, hogy lassan le kell zárnom a felszólalók listáját, hogy a biztos válaszolhasson. Rademacher úr a következő ülésszakra is velünk marad, úgyhogy néhány függőben maradt kérdést és további kérdést is megválaszolhatnám még esetleg. Ha jó hallottam, akkor a 136-os cikkre hivatkozva szeretnének eljárni, miközben az Európai Parlamenten általánosabb értelemben a 121-es cikket szeretné használni, és bevonni a parlamentet a többoldalú felügyelet mechanikájába. Ez talán az is, arra is választod, amit Schmidt úr föltett kérdésként. <clears throat> Uh, Köszönöm, elnök asszony. A asszony által föltett kérdéssel kezdeném, ami a görög statisztikákat illeti, és ez ugye összefüggött a parlamentben Barzó úrnak, Barzó úrnak föltett kérdéssel is. Nos, legutóbb a tagállamok még nem álltak készen arra, hogy a bizottságnak és az Eurostatnak e, audit jellegű felhatalmazásokat biztosítsanak. Remélem, hogy a görög válság alapján már megtanultuk, e, amit meg lehetett, levontuk a tanulságokat, és a javaslat ugye az asztalon van, nagyon masszív, végigtárgyaltuk, már 5 évvel ezelőtt megtárgyaltuk, azóta kismértékben változott, de nem e, e, tartalmát e, illetve, illetően. Úgyhogy lényeges indoka nem lehet annak, hogy miért ne lehetne nagyon hamar elfogadni, várjuk a bizottság állásfoglalását. Ami a gazdasági irányítás időkereteit illeti, nos, az angol fordítás legalábbis azt mondta, hogy eh, mi már három hónapja várunk, de valójában 30 éve várunk, hiszen ezeket a kérdéseket számos jelentés, eh, többek között a Delor jelentés is eh, fölvetette már a Monetáris Unió létrehozása környékén is. Nos, a saját bőrünkön érezzük a változásokat, a saját kárunkból tanultunk, Tudjuk, hogy immár szükség van a válságrendezés és a pénzügyi stabilitás európai szintű eszközrendszere megteremtésére. hogy minden, akár rosszabb körülmények között is tudjuk biztosítani az eurozóna stabilitását. Ugyanakkor anélkül, hogy beszállnék az újjal mutogatósdiba, nem hiszem, hogy ez egy kreatív dolog lenne, Görögország évek óta túlkötekezett, és szisztematikusan eh, szabálytalanul eh, állította ki a statisztikáit is. Ezt bizony helyre kell tenni. Nos, a másik kérdés az volt, hogy IMF vagy eh, központi bank bizottság mi a sorrend. Nos, az IMF e eh, kondicionalitásokra tárgyalunk, készen állunk az együttműködésre, eh, illetve a segítség nyújtására, de Görögország még nem kérte. Eh, az egyik felszólaló hivatkozott az egyik tagállamra, amely nem, amelynek az elszámolási rendszere még mindig a vít valahonnan az ókorból maradt itt, de erre nem reagálnék, nagyjából gond, tudom, hogy kire gondolhatott, de Rademekebb úr majd ezzel kapcsolatban választott. Úgy gondolom, hogy Görögország úgynevezett megbüntetése nem európai megközelítés, szolidárisnak kell most lennünk. Természetesen, hogyha voltak törvénytelen büntetendő műveletek, akár a statisztikában, akár a kötvény műveletek terén, akár a swap műveletek terén, akkor nyilván el kell járnunk. Azonban az eddig, eddig információim alapján a swap műveletek amikor azokat elkövették, azok a tagállami törvények értelmében törvényesek voltak, most pedig 2008 óta az Eurostat már ezeket a műveleteket a tagállami elszámolási rendszeren belül szabálytalannak minősítette. Tehát 2008 óta ezt már korrigálták, ezt a helyzetet, azóta változott tehát a jogi környezet, azonban az, hogy valami legális, meg az, hogy valami amúgy rendben van, az nem mindig fedi egymást. Hogyha fölmerül az illegális cselekmények gyanúja, akkor azonnal tájékoztatást kell, hogy kapjak, és akkor minden hatékony, minden illetékes hatóságot azonnal megkeresünk. Természetesen Martin úr arra hivatkozott, hogy A Handelsblad által említett spekulációs ügyek, nos, hogyha Görögország támogatását valóban aktiválnunk kell, akkor világos, hogy az első évben az eurozóna tagállamai 30 milliárd eurós határig szállnak be a CEH rendezésébe. Az IMF természetesen maga fog dönteni bizonyos összegekről, és aztán a három éves program, több éves program kett, második és harmadik éve esetében a bizottság és az Európai Központi Bank által az eurócsoport pénzügyminiszterei elé terjesztett elemzések alapján születnek meg majd a döntések. Portugália. Ferreira asszony kérdése. Nos, Portugália stabilitási programját éjjel-nappal és hétvégén kellett elemeznünk, mert kicsit későn futott be. Nos, mi vizet iszunk és vizet prédigálunk, úgyhogy a saját szabályainkat, törvényeinket betartjuk, betartottuk, és úgy gondoljuk, hogy a portugál kormány ambiciózus és igen konkrét stabilitási programot tett le az asztalra. A fiskális konszolidáció irányába mutat ez a program, vannak a kockázatok, a 2009-es adatokat illetően az államháztatás hiánya kapcsán, illetve a folyamatban lévő makroekonomiai, makrogazdasági változások tekintetében is Amennyiben ezek egy része materializálódik, akkor természetesen további intézkedések fogadatosításra lehet szükség annak érdekében, hogy a stabilitási program céljait el tudjuk érni. Fordasszony eh, Epping képviselő kérdésére hivatkozott vissza, hogy egy folyamatosan szabálysértő országot esetleg ki lehetett esékelni az eurozónából. Nos, úgy gondolom, hogy ehhez az alapszerződést módosítani kellene, és mindannyian tudjuk, hogy ennek még a következményei. A mi javaslatunk az, hogy egy állandó válságrendezési mechanikát, mechanizmust dolgozunk ki szigorú feltételesség elvén, olyan ö, módon kialakítva ezt a rendszert, hogy egyetlen ország se használhassa ezt a rendszert fel más célokra, mint amelyet szolgál. Úgy gondolom, hogy a kikényszerített távozás egy tagállamnak nem felel meg az alapító atyák ö, ö, elveinek, filozófiájának. Úgy gondolom, hogy ez az unió egy erősödő közösség, és nem szabad, hogy kihújjanak belőle tagok. Konkrét javaslatok fognak születni a következő néhány hétben. A parlamenttel eh, ez alkalommal tudtam először egy, egyeztetni. Természetesen eh, a többi érintettel is fogok a következő néhány hétben egyeztetni, és nagyon konkrét, tartalmi, érdemi javaslatokat fogunk az asztalra tenni a többek között az, az állandó válságkezelési rendszer létrehozásával kapcsolatban, a monitoring tevékenységekkel kapcsolatban, a felügyelettel kapcsolatban. Fölmerült az a kérdés, hogy milyen további intézkedéseket kell hozni, Nos, mit túl egyetértek, hogy az egymásra való újra mutogatás az nem egy célszerű dolog, nem produktívak ezek a dolgok a megoldások megtalálásában, sem a megállapodások megkötését nem segíti. Az, hogy a gazdasági irányítás vajon minden Európai Uniós eh, tagállamra, vagy csak az eurozónás tagállamokra kellene, hogy vonatkozzon. Nos, úgy gondolom, hogy a eh, teljes Európai Unióra kellene, hogy eh, vonatkozzon. 27 tagállam vagyunk, és ezt kell kiindulási pontként figyelembe vennünk. Ennek asszony is, és mások is utaltak a 21-es cikkre, 121-es cikkre, egyet értek, a 121-es cikket kell használnunk például a politikai eh, irányelvek, a strukturális reformok eh, és egyéb ajánlások kidolgozása eh, tekintetében korai riasztórendszerek kialakításra van szükség. Ezt az eszközt nem használtuk olyan mértékben, mint amennyire kellett volna a módban. Ez az egyik nem eléggé kihasznált eszközünk, amelynek segítségével sokkal jobban tudnánk aktiválni a jövőben a lehetőségeinket. És ez mind a 27 tagállamra vonatkozik, mindenkit érint. Ezzel együtt a szerződés alapján tevékenykedünk, a 137-as cikk az eurozóna tagállamokra vonatkozik, és szeretném mindazokat az országokat, akik megfelelnek annak a követelménynek, hogy, hogy lassan-lassan az európai eurozóna tagjaivá válnak, csatlakozzanak ehhez a munkához. Elnök, jól emlékszem, hogy azt mondta, hogy megkérte mind a 27 tagállamot arra, hogy tegyen jelentést a műveleteiről. Ez arra a fajta moratóriumra is vonatkozik, amelyet készünkből vetett föl a mérlegen kívül tevékenységekről? Tehát ezeknek a lejelentését is kérték a tagállamoktól? Vagy talán Rademar, Rademacher úr tudna erre válaszolni. Igen, azt hiszem ő kompetensebb ennek megválaszolására, de amennyire én tudom, e- erre a cikre nincs szükség, hiszen itt a szokásos beszámolókról van szó az Eurostat felé, tehát mindez a szokásos jelentések részét képezi elnök. Köszönöm. Ezt csak azért kérdeztem meg, mert tudom, hogy el kell mennie. Igen, köszönöm, elnök asszony. Ami a moratóriumot, vagy az úgynevezett tiszta adatokat illeti, én ezt úgy értelmezem, hogy az európai statisztikai rendszerben sokkal előre haladottabbak vagyunk, mint amit az ön eléggé szkeptikus nézete tükröz. Az európai statisztikai rendszer számos szabályra épül, például a PPP-kre vonatkozóan, az értékpapírosításra vonatkozóan, a special purpose vehicles-re, a swap-ra vonatkozóan amint ezek tudomásunkra jutnak az ilyen esetleges joghézagok, igyekszünk azokat rögtön leszabályozni. Egyelőre a kérdőívekben ezek a műveletek is szerepelnek, és a tagállamokkal koordinálva azt kérjük tőlük, hogy ha 2001-re figyelembe veszük, hogy bizonyos szabályok nem léteztek, de 2008-ban új szabályok születtek, amikor még egy 2001-ben kibocsátott adósságtétel fennáll, akkor azt át kell értékelni. Tehát ezt évente kétszer a kérdőívünkben jelezni kell, ami pedig a pénzforgalmi alapú számvitelt illeti, én nem tudom, hogy melyik tagállamra gondoltak, de egynél több országban is működik ez a fajta számvitel, amikor a kormány, az államháztartási számlákról van szó. Minden esetre az ilyen pénzforgalmi kimutatásokat mi eredmény eredményszemléletűre. Az európai statisztikák minősége és összehasonlíthatósága az adósság és a hiány kapcsán igen magas színvonalú. Sokkal inkább, mint az egyéb 300 különféle általunk készített statisztika esetében. Tehát igen, fejlettek vagyunk e tekintetben. Köszönöm szépen. Senki nem kiabált rám, hogy még hozzá kíván fűzni ehhez valamit, akkor tehát a, az első részünket némi időcsúszással lezárjuk. Remélem, hogy ez nem okoz a következő rész szempontjából gondot. Tehát akkor lépjünk tovább a második részre. Itt az ágazat képviselői lesznek jelen, kérem foglalják el a biztos úr, illetve Radermacher úr helyét. Amíg eh, itt a helycserére sor kerül, szeretném előre bocsátani, hogy lehet, hogy meglepetésként érte a képviselőket, vagy a közvéleményt, hogy egyes tagállamok éltek a befektetési banki bankok szolgáltatásával is az államadósságok kezelésében. Ez nem nagyon meglepő, hiszen igen, tetemes adósságállományt kell a tagállamoknak kezelniük. Meghallgathatjuk most, hogy mik voltak ennek a fő okai, mik voltak az okai annak, hogy bizonyos tételek kikerültek a mérlegből, mennyibe került ez, illetve mennyibe került volna, ha nem így tesznek. És milyen egyéb okok húzódnak meg emögött a politikai nyomáson kívül, ami az euró megerősítését, vagy a stabilitás és növekedési paktum érvényesítését illeti. Itt egyfajta párhuzam is meghúzódik a bankokkal, amikor is a bankok bizonyos tételeket mérlegen kívül helyezzen, helyeznek, hogy megfeleljenek a tőkekövetelménynek. Tehát lehet, hogy a rendelet miatt történtek ilyen tranzakciók, de lehet, hogy más okok is meghúzódnak emögött. Itt megemlíteném például a görög kötvényekkel való manipulációkat, vagy a hitel swapokat. A DTCC rendszere is támogatta az ilyen spekulációkat. Nem tudom, hogy ez mennyire eltúlzott, és itt döntően a hedge fundokról van e szó, mint ahogy a sajtó véli, vagy egyéb fontos tételekről. Tehát az ilyen kérdések következnek most, és két előadást meghallgatunk. Gerald Corrigan úr, a Goldman Sachs Bank elnöke, korábban a New Yorki Federal Reserve Bank elnöke válaszolhat majd a kérdésekre, ő teljes mértékben felvértezett ilyen kérdések megválaszolására. Másik előadónk pedig Richard Metcalf, a Global Policy International Swap and Derivatives Association vezetője. Úgy gondolom, hogy először akkor Gerald Corrigan urat hallgassuk meg. Meg is adom a szót. Thank you very much, Madam Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, nyugodtan ülve maradhat, ha úgy gondolja. Ezzel ugyanis közelebb kerül a mikrofonhoz, és akkor jobban halljuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, a meghívást. Én benyújtottam az írásos előadásomat a szakbizottságomnak. Itt a kilátásokról, a derivatívák eh, piacának kilátásairól van szó. Tekintettel a szűkös időre, én most csak néhány fontos dolgot szeretnék kiragadni ebből az írásos anyagomból, nem olvasnám fel az egészet. Először is azt szeretném hangsúlyozni, ami teljesen tűnt az előző vitából is. Az adósságkezelés kapcsán tisztában kell lennünk azzal, hogy az államok által, vagy akár vállalatok által készített jelentések eh, egyfajta tudomány. Nyilván nem lehet minden eh, esetleges eh, bekövetkező eseménnyel számolni, előre számolni. Minden országnak természetesen meg kell felelni bizonyos kötelezettségeknek, és vannak olyan kötelezettségek is, amelyek nem szerepelnek a költségvetésben. Az írásos anyagomban említek ilyeneket. És tulajdonképpen ez az egyik oka annak, hogy mennyire fontos az, hogy olyan intézmények létezzenek, mint például az Eurostat az EU-ban, vagy a Budget Office az USA-ban, amelyek mellett hasonló intézmények működnek világszerte. És ezért gondolom azt, hogy az adósságkezelési folyamat államok szintjén mindenképpen meg kell, hogy feleljenek bizonyos alapelveknek. Ilyenekre utalok az írásos anyagomban is, ezekből csak néhányat emelnék ki. Az első az, hogy az adósságkezelési politikának mindig is tisztában kell lenni az alap kérdésekkel. Láttunk olyan példákat, amikor a pénzpiacok, illetve általában a közvélemény legalábbis egy ideig hajlamosak hatalmas költségvetési hiányt felhalmozni, mindaddig, amíg azt finanszírozhatja. Ha azonban ez túlnő önmagán, akkor a bizalom megrendül, és az adósságkezelés költsége az egekig, egekbe szökik. Éppen ezért az olyan intézményeknek, mint például az Eurostat, nagyon fontos biztosítani a teljes körű politikai függetlenséget, ami elszámoltathatósággal kell, hogy párosuljon. Ez legalább annyira fontos az Eurostat esetében, mint az EKB esetében. Egy további adósságkezelési elv a következő nevezetesen az adósságprofilok optimalizálása. Még akkor is, hogyha egy, egyes tételek finanszírozása drágább lehet. Az államoknak tehát ilyen esetben ki kell kérniük a magánpénzpiac tanácsadását, hiszen rengeteg adósságkezelési eszköz és stratégia létezik. Ez az egyik oka annak, hogy a legtöbb ország ban működnek primer dílerek, tehát akik az állam adóság finanszírozására specializálódnak. A korábbi vitában is már elhangzott, hogy a pénzügyi jelentéstétel, illetve az állami számviteli rendszer minél átláthatóbb kell, hogy legyen. És idővel a lehető legteljesebb mértékig a nemzetközi összeegyeztethetőségre kell törekedni. Ennek során meg kell felelni bizonyos alapelveknek az államok által készített jelentések készítésénél. Amit eddig még nem említettem, ez a hiány kérdése. Ezt mindig is finanszírozni kell, de ennek során bizonyos elveket tiszteletben kell tartani. Ezzel ugyanis egy óriási piaca teremthető meg a, az állam háztartás finanszírozásának. Hogyan lehet elősegíteni a derivatívák piacának fokozottabb felügyeletét? Ez a második térmám, ami igen összetett. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy az elmúlt két-három év igen nehéz időszak volt, 2005-től már történtek bizonyos lépések, és vészjelzések történtek a derivatívák piacának alakulásával kapcsolatosan. Bizonyos banki csoportok is jeleztek ilyen vészjeleket, többek között az enyém is. A New Yorki Fed, illetve a központi bankok nemzetközi rendszere részéről komoly előre lépés történt az elmúlt években a tekintetben, hogy a strukturális hiányosságokat orvosolják. Ha ezek a kezdeményezések nem történtek volna meg, akkor a pénzügyi válság még súlyosabb lett volna. Az előadásomban 5-6 konkrét példát említek az ilyen előrelépésekre, ezeket most nem kívánom megismételni, csupán az utolsót emelném ki, nevezetesen azt, hogy a piaci résztvevők, a szabályozók és különböző banki csoportok közötti elhúzódó vitákat követően egy szabályozott, több oldalú eh, elszámolási rendszer kezdte meg a működését eh, a swapok területén. Az ilyen clearing rendszerek teljes kiteljesedéséhez természetesen időre van szükség, de ennek eredményeként részletesen, jelentősen csökkenhet a derivatívák kereskedelmének kockázata. Most csak összefoglalóan még, egy, még néhány olyan területet szeretnék megemlíteni, ahol kezdeményezések születtek. Az egyik a központi elszámoló rendszer, az összes standard derivatíva termék esetében a kereskedők és egyéb piaci résztvevők között. És ezzel megteremthető egy lényegesen valós idejűbb kereskedelmi elszámolási rendszer. A dolgok jelenlegi állása szerint az elektronikusan nyitott CDS pozíció 95%-a, ebből több non-standard pozíció is van, egy központi elszámolóház kezelésében van. És itt tőke alapú derivatívákról van szó. A heti jelentések, amelyekben a bruttó és nettó CDS pozíciók kerülnek összefoglalására, összefoglalásra, ide értve az állami pozíciókat is, már nyilvánosan hozzáférhetők. És az OTC, tehát a törzsen kívüli derivatíva piac fő résztvevőinek szigorúbb tőkekövetelményekkel, szigorúbb felügyelettel kell majd szembenézniük. Már említettem, hogy gyakorlatilag minden országban prudens felügyeleteknek kell előírniuk az adatszolgáltatási követelményeket, a nyilvános adatok körét, amit szükségesnek tartanak. És ennek kapcsán például a biztosítékok vagy a margin lehívások kérdésére kell összpontosítani, mert ezek jelezhetik már időben az esetleges kockázatokat. Az ilyen rendszerek megvalósítása teremti meg eh, szerintem azokat a szükséges feltételeket, amivel jelentősen javítani lehet a tőzsdén kívüli szárm, derivatívák piacának átláthatóságát, de az ilyen reformok kapcsán kellő körültekintéssel, óvatossággal kell eljárni, hogy megőrizzük a piac likviditását, mind a derivatívák, mind a készpénz piacokon. A legkülönbözőbb pénzügyi termékek esetében, hiszen ezek általában nagyon fontosak a központi, illetve a pénzügyi közvetítői rendszer szempontjából. Köszönöm szépen, akkor most Richard Metcalf úr előadására térnénk rá, és utána a képviselők szólalhatnak majd fel. Már el is kezdték jelezni, hogy ki szeretne kérdésre tenni. Köszönöm elnök asszony, eh, bizottsági tagok. Elsősorban a felügyelői átláthatóságra szeretnék koncentrálni. Három alapvető tanulság van ilyen szempontból a válságnak. Egyrészt az infrastruktúra robusztus volt, másrészt eh, a partnerek kockázat kezelése eh, fontosak. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, ahol mi iparánként, ágazatként hatékonyan tudunk tevékenykedni. Az a motónk, hogy a legjobb fertőtlenítőszer a napfény. Magas általánosságokban fogok fogalmazni, a részleteket megtalálják a dokumentumokban, mint hogy nincsen mandátumunk arra, hogy elmondjuk, hogy milyen jelentési rendszer lenne elfogadható az államok számára, inkább az OTC derivatívák piacának szabályozásáról beszélnék. Úgy gondolom, hogy ezen a téren nagyon eltérő költség hatékony költség haszon elemzésre van szükség. Az átláthatóság azonban mindig a likviditásnak a fejlődését követi, és nem fordítva. Kereskedelmi szervezetként, egyesületként nagyon sokféle OTC derivatívákkal szerződő felet képviselünk, többek között 70 tagunk van, többek között szuverén államok, és ezzel már az 1980-as évek eleje óta foglalkozunk. Tehát ezek az instrumentumok nem különösebben újak. Az első tulajdonképpen egy valóta swap a tranzakció volt 1983-ban a Világbank e, lebonyolításában. Azóta azt látjuk, hogy e, e, a méteres piaci ár szerinti elszámolás egyre népszerűbb lett. Összes tagunk egyetért abban, hogy a felügyelői átláthatóság rendkívül fontos szerepet játszik abban, hogy ennek a piacnak a bölcs és megfelelő irányítása megvalósuljon, és a gazdaságot ezt szolgálni tudja. Szisztemikusan is fontos ez, egy, ennek ellenére egyértelműen végig kell tennünk, hogy a derivatívumokkal foglalkozó szerződések kockázatai sokkal kisebbek, mint a részvények vagy a kötvények esetében. Messze nem olyan nagy ez az összeg, nem mint, mint amiről az emberek általában hallani vélnek. Úgy gondolom, hogy a felügyeleti átláthatóság, a felügyeleti átláthatóság e, egyik szerepe a lehetséges piacmanipuláció e, kizárása, akármilyen ritkán fordul ez elő, bizony az aláássa a piacokba vetett bizalmat. A második haszna ennek az a szisztemikus, a rendszer szintű felügyelet, amely a nagy pozíciók fokozatos felépülését tudja szemmel tartani akár egy állam, akár egy cég túlságosan a nagy részesedéssel bír a piacból. Mind a két cél messze menőkig támogatást élvez az ágazat szereplői részéről, hiszen bármelyik nem érvényesül, az rosszat tesz a piacnak. Természetesen fontos, hogy ha már a meglát, átláthatóságot megteremtettük, akkor, és a felügyelet működik, akkor további korlátozások nélkül szabadon működhessen minden szereplő a piacon. Nos, a piaci integritás kérdése koncepció szempontjából meglehetősen egyszerű a tranzakciókról be kell számolni, ez lehetővé teszi a piaci szereplők tevékenységének figyelemelkövetését szinte valós időben. Ennek egy példánya az Egyesült Királyságban, ahol elég széles körű eh, a tranzakció eh, bejelentési rendszer működik. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi a felügyelők számára, hogy egyfelől biztosítsák az ár kialakítás szabályozott voltát, hogy egy megfelelő kétirányú utca legyen az a piac, amelyen a tranzakciók megszületnek, másrészt pedig, hogyha bármi olyan magatartás tanúsít bármelyik fél, amely az árakat torzítja, akkor ez észrevehető, észlelhető és ellenőrzés alapon legyen. Ami a rendszer szintű felületet illeti, itt többek között a DTCC-ről is beszélek, eh, biztosíthatja, hogy minden derivatíváról eh, szóló információ egy helyen elérhetővé válik, akár csak mondjuk a hitelek vagy a részvények esetében. Nos, mint hogy a felek kitettsége országhatárokat nem eh, tiszteletben tartó módon épül, alakul, ezért eh, egyetlen eh, globális eh, szabályzásra lenne szükség, nem csak azért, mert ez olcsóbb a piac számára, hanem azért is, mert ez biztosítja a megfelelő bölcsességet és átláthatóságot a szabályozói szinten. Természetesen a tranzakciós beszámolások és a kereskedelmi adatok lejelentése érdekében nagyon sok mindenre van szükség, azonban sok dolog, amire szükség van, az már rendelkezésünkre áll. E, de aztán itt vannak olyan kérdések, mint az adatok bizalmas kezelése. E, jó lehet e, a piac hajlam, hajlandió arra, hogy adatokat biztosítson. Vannak olyan jogalkotási területek, ahol ennek a törvényi akadályai vannak de ennek a megoldásán dolgozunk. Úgy gondolom érdemes addig is megjegyezni és érvényre juttatni, hogy a hitel derivatívumok esetében e, feltétlenül fontos, hogy az agregált adatok rendelkezésünkre álljanak, e, ezt hetente meg is tesszük. Például a hitel, hitel területén azt látjuk, hogy itt a teljes forralomnak egy kis töredékéről van szó, például összehasonlítva a kötvényekkel, megint csak egy apró töredékről van szó. Tehát a legnagyobb forralom továbbra is a hitelpiacokon, az árutősdén és egyéb piacokon jelenik meg a teljes kint lévő kötvényállománynak csak 2%-áról beszélünk például érték összehasonlítás szempontjából. Ugyanakkor a nagy beruházók esetében, akik CD szopokat használnak, ez lehetővé teszi az, hogy jobb köt, kötvényi pozíciókat foglaljanak el, és természetesen az átláthatóbb rendszer eh, megakadályozhatja azt is, hogy nagyobb kockázatok miatt nagyobb, magasabb árazások alakuljanak ki. 57 országban működnek a eh, tagjaink, a 27 EU-s tagállamból 23-an tagjaink. Ezek az intézmények valójában, ezek az eh, instrumentumok a átnyúló lehetőséget biztosítanak a tevékenységek folytatására. A piac jellege miatt a határokon átnyúló koordináció nélkülözhetetlen, és hogyha valóban szisztemikus kockázat felügyeletre törekszünk, akkor nincs más megoldás, mint a nemzetközi felügyelet biztosítása. Ami a nagy kitettségeket illeti, azt látjuk, hogy az Európai Uniónak világszintű jogalkotása van, vannak olyan intézkedések, amelyek kifejezetten eh, ezzel foglalkoznak, és eh, tőkekövetelmények eh, vonatkoznak a szereplőkre. Emellett persze fedezeti elszámolásokra is szükség van. A derivatívák ezzel megjelennek a mérlegen. Összességében tehát valószínűleg sok munka van még hátra, ennek egy része nagyon technikai jellegű, egy másik része pedig a globális eh, megállapodás kérdése politikai szinten. Úgy gondolom, hogy érdemes a jó eh, irányt meghatározni, eh, eldönteni, hogy egy irányba akarunk-e utazni. Hogyha egy mondatban szeretném összegezni, akkor megint csak azt mondhatom, hogy a napfény a legjobb fertőtlenítőszer. Köszönöm a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Um, Köszönöm szépen. Felolvasom azokat, akik e, szót kapnak. Néhány képviselő el kellett, hogy menjen, de repülőjük volt. Hans Peter Martin, Nicholas Oli Schmidt, Werner Langen. Felsoroltam tehát a felszólalókat, és kéjelkezzük. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes volt ez a vita idáig. Úgy gondolom, hogy a derivatívák és a jövőbeni szabályozás tekintetében nagyon sok bátorító hírt hallottunk. Ugyanakkor nem vagyok biztos abban, hogy az OTC derivatívákkal való foglalkozás önmagában elég lesz-e ahhoz, hogy az első beszámolóban hallott problémákat megoldjuk. Nos, nem önök az egyetlen olyan bank, akik a szuverén állami adósságok kezelésével foglalkoznak, ezeket értékpapírosítják. Korábban én is befektetési bankár voltam, és tudom, hogy sok kollégája van más intézményeknél is. El tudja esetleg magyarázni, hogy mi a különbség egy olyan pénzügyi termék mellett, amely, között, amely egy adott kincstárat szolgál, illetve ezeknek a pénzügyi eszközöknek a használatáért a felelősség kit terhel. Úgy gondolom, hogyha ez a kérdés tisztázódna, akkor az elmúlt néhány hétnek a sok kérdését tudnánk pontosítani. Mrs. Podimata, if I take your question and then we'll azt hiszem, hogy eh, következő hát kérdezőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Megkérem a megköszönöm a két meghívottnak az előadását. Van egy kérdésem azzal kapcsolatos kezdeményezéssel kapcsolatosan, amelyeket, amelyet a német kancellár és a francia elnök indított egy közös levélben, amelyet küldtek Barozza úrnak. Ők azt kérték, hogy legyen egy, egy nyomozás, illetve egy kivizsgálás, amelyik a görög kötvényekkel kapcsolatos, és azt kérték ezek ezzel a vöröságok, hogy a derivált derivatívák piacát és nézzék át, és ügyeljék fel, azáltal, hogy egy egységes szerkezetet állítsanak föl, annak érdekében, hogy ezeket a termékeket vizsgálják. Hogyan tudnak egy ilyen jellegű struktúrának a függetlenségét biztosítani? Ahogy hallottam az önök véleményét, önök támogatnának egy ilyen struktúrát. Aztán a kérdésem az, hogy lehetne-e minimum feltételeket kijelölni, úgy, ahogy a, az állam, a kormányfők jelölték, annak érdekében, hogy a kockázat csökkentése megfelelő legyen. Korrigan úr, van először válaszolni, és utána a másik hozzá előadója szó. Az első kérdésre válaszol. Először is itt az elrejtés vagy eltusolás szó szerepelt. A kérdésben azt hiszem, hogy ez egy kicsikét túlzó. Ez talán nem alkalmazható arra az esetre, amire utalt. Lehet ilyen túlzott eltusolás, de ez már egy másik ügy. Ezen a területen jobbnak kellett volna lennie az átláthatóságnak, ez egyértelmű, különös tekintettel arra, hogy a Goldman Sachs eh, görögországi tevékenysége több évtizedre tekint vissza, azóta az átláthatóság, a jelentéstétel lényegesen javult. Amikor az eladó és a vevő felelőssége érintett, szerintem mind a kettőről szót kell ejteni. Mind a és ezt nagyon erőteljesen mondom. 2000-2001 óta, különösen az elmúlt két-három évben, különösen a válság idején, komoly mozgások történtek, előrelépés abba az irányba, hogy akár írásban is leszögezzük a pénzügyi felelősségi köröket ami mind az eladót, mind pedig a vevőt egyaránt terheli. Véleményem szerint, és a tapasztalatom is ezt támasztja alá, a különösen fontos az, hogy milyen felelősség terheli az eladót. Még ha nagyon profi ügyfélről is van szó. Elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a különböző dokumentáció érthető, világos és átlátható legyen az adott tranzakcióban. Természetesen nagyon for, fontos és érdekes kérdés, hogy kiterheli a felelősség. Erre a válaszom az, hogy mindkét felet és minél jobban figyelembe veszük ezt, annál jobban járunk mindannyian. Ami pedig a másik kérdésre való válaszomat illeti. A spekuláció, mint kifejezés, eh, már egy kisé túlterhelt, vagy, vagy túl elkoptatott és ezt a lehető legkülönbözőbb módokon lehet értelmezni. Én csak azt szeretném hangsúlyozni, ami szerintem nagyon fontos a spekuláció kifejezésével kapcsolatosan, és ez egy nagyon egyszerű, átlátható dolog. A derivatívák piaca és más piacok kapcsán. Minden eladó egyben vevő is, és minden vevő egyben eladó is. És a piac ettől működik. Ahhoz, hogy valaki sortra, short pozíciót foglaljon el, legyen az állam, vagy bank, vagy vállalat, ennek egy másik oldala is van. Tehát egy kicsikét óvatosan kell bánnunk, csinyán kell bánnunk ezzel a kifejezéssel. Én értem az agáját, Eh, hiszen eh, a eh, long és short pozíciókra történő eladás vagy vásárlás nyilván az elszámoló árat is meghatározza egy adott tranzakció keretében, és ez átvezet már a kérdésem második részére is, amikor is említette, és én ezt megértem, statement. On the question of um, beefing things up, uh, again to use. Tehát, hogy hogyan uh, keverhetjük össze a dolgokat. Említettem a központi elszámoló rendszert. Teljes mértékkel, mértékben meg kell győződnünk arról, hogy ezeket kellően szabályozzák, és a szabályozó, szabályozás tartalma és szelleme szigorú. Megfelelő szabványoknak kell létezniük, hogy kik válhatnak tagjává az ilyen szervezeteknek, és hogy milyen feltételek mellett lehet kizárni tagokat. És ami különösen fontos számomra, ezt már több éve hangsúlyozom a barátaim körében is. Én mindenféleképpen előírnék egy konkrét szabályt a CCP-k esetében, nevezetesen azt, hogy be kell mutatni a szabályozó hatóságok felé különböző tesztek, stressz, stressztesztek alapján, hogy ugyanaznap, amikor a két legnagyobb taguk fizetésképtelensége bekövetkezik, és higgyék el, hogy ez egy nagyon szigorú standard, Tehát én értem az ön spekulációra vonatkozó érvét, ugyanakkor teljes mértékben meg vagyok győződve, hogy a tervező asztalokon lévő reformok szerintem eredményesen adhatnak választ a felmerült kérdésekre. És az elkövetkezendő egy év, másfél év során a rendelkezés álló információk meg fogják teremteni az átláthatóságot az államok, illetve a szabályozó hatóságok számára. Tehát sokkal jobb helyzetben leszünk, mint jelenleg. Uh, Nos, ami az első kérdést illeti, nem tudom, hogy tőlem is várnak-e választ, de akár válaszolhatok is. Egyetértek természetesen, hogy a felelősség közös. Nagyobb felelősség e, nyilván hárul a pénzügyi e, e, szervezetre, amikor kiskereskedelmről beszélünk, de az ugye nem játszik az OTC piacokon. ahol azonban jelentős alapkezelő van, aki a portfóliójában a koncentrációkat kezeli, és aki nem szeretné az összes motivációját föltétlenül megosztani egy kereskedő céggel, akkor kicsit más a helyzet. Persze nem az, azt jelenti ez, hogy nem akarok egyetérteni a korábbiakkal, úgy gondolom, hogy ezeket egyszerűen figyelbe kell venni. Ami a lehetséges eh, spekuláció kivizsgálását illeti egyetértek, hogy eh, azonnal a definíciós probléma merül fel, hogyha veszünk egy, eh, egy CDS tranzakciót, ez ugye csak akkor működik definíció szerint, hogyha van két olyan fél, akinek ellentétes a jóslata a jövőről. Az egyik ugye védelmet vásárol, a másik pedig E, e, többlet jövedelemre tesz e, szert, és az, aki védelmet vásárol, az természetesen nem kap ingyen ebédet, mert neki felárat kell fizetni annak érdekében, hogy ebbe a szerződésbe beléphessen, méghozzá sokszor rögtön szerződéskötéskor. Tehát a rövid válasz az az, hogy nagyon szívesen partner vagyok abban, hogy vizsgáljuk a piaci tevékenységet. Úgy gondolom, hogy egy egészséges piac Eh, esetében a kockázat egy olyan dolog, ami, ami, amire az embereknek van hajlandósága, a szereplőknek van hajlandósága. De mindenféleképpen nagy gonddal kell eljárni, hiszen vannak szereplők, akik eh, eh, kockázatokat koncentrálnak, és pontosítanak hogyha egynél több elszámoló partner ö, ö, csődbe megy, akkor valóban jelentős mozgásokra kell számítani. A bilaterális tranzakciókban ö, valóban szükség van ezekre a megoldásokra. A Lehman Brothers cég bebukása erre megtanított bennünket. Köszönöm szépen. Hogyha senki nem akar már választ adni, akkor a következő Hans Peter Martin lesz, és aztán Nikolász. Tehát Hans Peter Martin először. Thanks. Uh, Köszönöm. It is always very inspiring uh, to have... Köszönöm szépen. Mindig lelkesít, hogyha a Goldman Sachs E, partnereivel tárgyalhatok akár Ausztriában, akár New Yorkban. A világ ebben a csicskében néha azon gondolkodunk, látván az elmúlt néhány évben ezen a cégének nagy sikerét, ugye mások a hullámok alá buktak, önök pedig rendkívül jó üzleteket kötöttek. Ennek fényében, ha lett volna másik lehetőség elfogadni a görög kormány ajánlatát, és önök beléptek arra, hogy belépjenek a, a swap kalkulációkba. Nos, ha újra ugyanez a helyzet fölmerülne, akkor újra megkötnék ezt a szerződést, vagy vissza menőlegesen úgy gondolják, hogy a cég reputációjának ez nem tett jót másrészt egyetértene azokkal a megfigyelőkkel, akik azt mondják, hogy ma a Golden Sachs az fontosabb, mint a pápa. Um, uh, we can't hear what you said a, szívesen válaszolok majd a kérdésre részletesen, de gyorsan hozzátenném azért, hogy a pápának is vannak manapság problémái. Εκτός από τον Πάπα, είχε προβλήματα και ένας Βυζαντινός αυτοκράτορας, ξέρετε. Nos, volt egy bizánci császár, akinek problémái voltak, mert udvarolt egy fiatal lánynak, és eh, azt mondta neki, hogy eh, az asszony a rosszra való csábítás szimbóluma, és eh, viszont az asszony azt mondta, hogy nagyon sok jó dolog is származik a nőktől. Nos, az Egyesült Államokból származnak a, a, származik a jó, de ugyanakkor a válság is onnan indult el, és onnan gyűrűzött be hozzánk, tehát nek, önöknek segíteniük kell abban, hogy kilábaljunk ebből. Nos, az az amerikaiak azok, aki a pénznyomdát működtetik jelenleg. Mi nem tudunk ezzel versenyezni. A dollár szavahihetősége nem esik az euróhoz képest. Elméletben nagyon szép dolog ezekről a dolgokról beszélni, de nem gondolják azt, hogy önök az igazságos paritást visszaállítsák azzal, hogy kimondják, hogy az eurónak sokkal erősebbnek kell lenni, mint a dollárnak, és ezért az EU-gyesült államoknak le kell állítania a jegynyomtatást. Nos, nem tudom, hogy ön a pápa vagy a csábító, Uragan úr, de megadom a szót, hogy válaszoljon. Back to my right here, and that is... Nos, félretéve a pápát, a kérdés az volt, hogy visszatekintve ugyanilyen helyzetben, mint amelyek eh, akkoriban eh, felmerültek a görög vadota swap kapcsán 98-99-2000-ben, eh, akkor a Goldman Sachs újra belépne ebbe az üzletbe. És úgy gondolom, hogy a legjobb válasz, amit tudni adok erre a kérdésre, az az, hogy az ember nem erőltethet igazán a ma gondolt dolgokat nem vetítheti vissza tíz évvel ezelőttre. Például alig van bennem bármiféle kétség azzal kapcsolatban, hogy még ha pont, ugyanazok a pontos körülmények felmerülnének is, és természetesen ezek nem merülnek fel, akkor valószínűleg újra megtennénk, de legalább bizonyos mértékben egy kicsit másképp csinálnánk például, ugye visszatérve a korábbi kérdésre is, valószínűleg messzebb mennénk eh, a mindkét, mind az eladó, mind a vásárló felelősségének a hangsúlyozásában, a fölvállalásában. És aláhúznám, hogy az első esetben már 1998-99-ben, 2000-ben is az eredeti e, e, elsődleges célja a, a, ennek a szlopnak az volt, hogy Görögország e, a dollárban megnevezett költségek tartos, tartozásait ne konvertálja euró alapúra, hogy az euró elfogadásával, valótává tételével ne kerüljenek szoros helyzetbe az összes motiváció, az egész eh, eh, érvelés a görögök ezen döntése mögött az volt, hogy ez egészen racionális, tökéletesen normális, eh, vitathatatlannak tűnik, még így 10-11 év távlatából is. Persze a palacsintában problémák adottak, konkrétan az, hogy az első swapok, tranzakciók során átmentünk egy olyan időszakon, amikor az euró a dollárhoz képest és a jenhez képest ö, ö, elég élesen értéket veszíthet, és ez a leértékel, euró leértékelődés szemben a dollárral és a jennel 2000 és 2001 eleje során volt az, ami oda vezetett, mind a görög hatóságok egyéb partnereké e, esetében, hogy az eredeti piaci szinten beárazott tranzakciókat konvertálják e, e, történeti FX árfolyamokra. És ez volt az a döntés, illetve az egész eredeti szabtranszakciónak a struktúra váltása, volt az, ami szerintem megteremtette azokat a problémákat, amelyekről itt most beszélünk. Mert a piaci árfolyamokról, történeti árfolyamokra léptünk át, ami az akkor fennálló szabályokon belül volt egyébként, de olyan helyzetet teremtett, amelynek értelmében az 1,7%-os csökkentés, ami ugye a GDP arányos tartozás szintje volt, e, de még ez az 1,7%-os csökkentéssel is, 2001-ben is, még mindig túl, túl voltak a 100%-on, ugye Úgyhogy visszamegy arra a kérdésre, hogy újra belépnénk ebbe a boltba, vagy nem. Fontos megjegyezni, hogy ha a most fennálló szabályok 2008 óta, ugye, ha ezek a szabályok már 2001-ben is éltek volna, az olyan helyzetet teremtett volna, amelyben az a pénz, amelyel Görögország Eh, a Goldman Sachsnál tartozott, az kölcsönnek minősült volna. Tehát, hogyha pontosan ugyanazokat a körülményeket a 2008-as Eurostat szabályokhoz eh, hasonlítjuk, akkor akkor gyakorlatilag ez a kérdés fel sem merült volna. Ezzel együtt a 2008-as szabályok úgy gondolom, tehát e-, ezzel együtt a kérdés alapvetően az a válaszom, hogy igen belementek volna be az üzletbe. A második kérdés, ugye mondjuk hipotézisként fogadjuk el, hogy a válság az usa indult ki. Nos, elég szerény ember vagyok az, hogy bevalljam, hogy ennek, ennek, ennek egy jó része igazság, mondom jó része, de azért vannak a világ másik, többi részében is problémák, de azt nem vitatom, hogy a válság gyökerei sok tekintetben valóban amerikai talajban gyögereztek. A kérdést tovább gördítve egy kicsit, mit gondolok a jobb paritási szintről, mondjuk az euró és a dollár eh, árfolyamában. Ezzel kapcsolatban visszamegyek 25 évig központi bankár voltam, és az egyik dolog, amit megtanultam, hogy az ember árfolyampolitikával kapcsolatban ne mondjon semmit, és ehhez e, személyes hagyományként ragaszkodni fogok, úgyhogy ha nem zavarja, akkor erre a kérdésre nem válaszolok. Elnök? Nem tudom, hogy Mekaf úr kíván-e ehhez szólni, de Waldemacher, Radermacher úr jelentkezett, hogy itt most szeretne néhány szót szólni. Igen, köszönöm szépen a magyarázatot. Csak egy nagyon rövid kérdésem lenne. Említette, hogy akkoriban a swapokat piaci áron folytatták. Én arról tájékozottam, hogy 2001-ben a swap értéke 2004 milliárd euró volt. A másik információm az, hogy 2005-ben 5,1 milliárd euróért adták el a görög nemzeti banknak ezt a swapot. Úgyhogy itt most felmerül bennem ez a kérdé, kételj, hogy 2001 kor, ami, 2001-ben, amikor egyértelmű piacértékről beszéltünk, nem volt-e valamilyen rejtett komponens, összetevő, amit csökkentettek, illetve később transponáltak, amikor Görögország csatlakozott az eurozónához. Én nem tudok semmit a 2005-ös utalásáról, illetve a Görög Nemzeti Bankra történő utalásról, csak annyit szeretnék mondani, és erről tudomásom van, hogy a Goldman Sachs görög állományának zöme, zömét 2005-ben piaci résztvevőknek értékesítette. Mm, a kérdésre egyébként nem tudok reagálni, mert ezt nem ismerem ezt a az esetet. 2008, 1998-tól 2001-ig a helyzet a következő volt. 1998-ban, de lehet, hogy 99-ben a Goldman Sachs és Görögország kötött egy sor deviza swap ügyletet. És ezek az eredeti ügyletek piaci, elnézést nem piaci, kamat, hanem piaci árfolyamon köttettek. 99-ben és 2000-ben azonban jelentősen leértékelődött az euró a dollárhoz képest, és a jenhez képest. Ebben az összefüggésben Görögország először, ha jól emlékszem, két-három swapot megismételt, aztán 2000 végén alkalmazták először ezt a ö, múltbeli árfolyamot, ami messze eltért az akkori piaci árfolyamtól. itt tulajdonképpen egyfajta védelmet szeretett volna Görögország az euró árfolyamában bekövetkezett változással szemben. Minden akkor fennálló hatályos swap 2001 kora tavasza és nyara között átstruktúrálásra került, mégpedig múltbeli árfolyamok alapján. És ennek az átstruktúrálásnak a következtében, és tekintettel a múltbeli árfolyamok alkalmazására, tehát ennek következtében alakult ki az a helyzet, miszerint az átstruktúrálás eredményeként Görögország eh, tartozása a Goldman Sachs felé eh, eléggé eh, érzékeny helyzetbe került. És ez a görög tartozás a Goldman Sachs felé 2,3 vagy 2,4 milliárd dollár tett ki. És ekkor csökkent másfél százalékkal a görög állam adósság aránya a GDP-hez képest. A ha akkor a 2008-as szabályok lettek volna érvényben, akkor ez a 2,4 milliárdos tartozás hitelként jelent volna meg. és ebből fakadóan nem csökkent volna az adóság GDP-hez mért aránya. Én itt sajnos az előadó már nem a mikrofonba beszél, úgyhogy a tolmács nem tudja követni a szokfejtést. Walter, nem tudom, hogy kielégítő volt -e ez a válasz. Elnézést. Úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon hasznos hozzászólás volt, és mondtam, hogy Radermacher urat megkértük, hogy még maradjon, pontosan emiatt. McCarft úr kíván-e reagálni a kérdésekre? Rendben, akkor Ole Schmidt, Werner Lange és Krüt úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes volt eh, mindkét urat végighallgatni, legalábbis számomra igen jól érthető volt. Lehet, hogy a többi kollega nem fogadja el, amit eh, hallottunk. Én szerintem most arra ítéltettünk, hogy eh, amit most teszünk, az nem elfogadható. Hogyan fordulhat elő az, hogy a közvélemény bizalmát elvesztették, és mit tesznek annak érdekében, hogy ezen változtassanak? Ugyanis senki nem hiszi el azt, amit most mondanak. Nagyon jó dolgokat tesznek, de ha elolvassuk az újságokat, legalábbis az én választókörzetemben sokan úgy pontosan az ellenkezőjéről vannak meggyőződve. Tehát talán a PR részlegüket kéne egy kicsikét megerősíteni. A kérdésem arra vonatkozik, hogy bizonyos termékeket betiltanak. Sokan követelik, hogy egyes termékeket tiltsanak be. Mi lenne a uh, uh, uh, mi lenne a következménye egy globális szabályozásnak, aminek következtében bizonyos termékeket betiltanának, többek között olyanokat is, amelyekkel önök dolgoznak. Ami pedig a spekulációval kapcsolatos kérdést illeti, ha talán kicsit pontosabban fogalmazna, hogy mit is jelent a spekuláció. Ön hogyan definiálná? Ez egyértelműen valami ördögtől való dolog? Lange Werner, köszönöm szépen. Természetesen eh, nem ellenzem, hogy további kérdéseket kapjon Adermacher eh, úr, de én is szeretnék szóhoz jutni. Először is köszönöm, hogy itt most önök rendelkezésre állnak, és megismertették velünk az álláspontjukat. Néhány kérdésem lenne a jövővel kapcsolatosan. Először is azt, hall, a, azt hallottuk, hogy meg kell teremteni a közölt adatokban eh, a bizalmat, illetve ezek megbízhatóságát. Azt is hallottuk, hogy a napsütés a legjobb átláthatóság, ez megakadályozza a csalást, de szerintem ez így önmagában nem elég. Másodszorban a clearing rendszerek infrastruktúrája. Van egyrészt az USA jogszabály, és szeretnék az európaiak, hogyha hozzáférhetnének az amerikai felügyeleti adatokhoz, és jó lenne, ha saját intézménnyel is rendelkeznénk. Ez a versenyt hogyan befolyásolná? Itt említette, hogy a kockázat esetleg fokozódhat, hogyha minden összpontosított, vagy központosított. A Lehman Brothers csődje az egyik ezt alátámasztó példa. Tehát hogyan lehet kezelni ezeket az eseteket anélkül, hogy az egész rendszer megrendüljön? A további kérdésem, hogy hogyan látja az átláthatóságra vonatkozó újabb szabályozásokat a tiszta pénzpiaci műveletek, illetve az egyéb vállalati műveletek között. Végezetül pedig Ole Schmidthez kapcsolódóan nem gondolja-e, hogy a prémium rendszereket, rendszerek is nagyrészt hozzászám járultak a kockázatok fokozódásához. Az USA-ban a pénzszolgálatok 75%-át tették ki a nemzetgazdaságnak, ugyanakkor viszont a javadalmazási rendszer ehhez képest teljesen aránytalan volt. A derivatívák piacát, piaca oly módon működött, hogy részben a kockázatok eltűntek. Jürgen, köszönöm szépen. Én is két szempontról szeretnék szólni. Először is emlékeztetnék arra, hogy a görög válság nem, szigetel, nem elszigetelt jelenség az általános gazdasági válságtól. Németország is komoly figyelemmel néz Görögországra. Természetesen vannak olyan okok, amelyek Görögországra vezethetők vissza, de ez nem egy elszigetelt eset. Nagyon jól, hogy itt most az átláthatóságról, a felügyeletről, illetve a statisztikákról beszélünk, de ezzel mit érünk el? Az átláthatósággal, illetve a statisztikával az egyes piaci helyzeteket tudjuk leírni, de az okokat nem tudjuk feltárni. Tehát egy alaposabb elemzésre lenne szükség, amire eddig még nem került sor. Tehát egyelőre még csak a tüneti szinten kezeljük a problémát. Emlékszem, hogy mi szerepel a legutóbbi OECD jelentésben. Itt az szerepel, hogy a pénzügyi válság egyik alap oka az, hogy a kereskedelmi bankok és a befektetési bankok túlságosan összefonódtak. És ez a két a bankrendszernek ez a két szegmense nagyon nagy mértékben egymásra vannak utalva. Ma, és azok a kereskedelmi bankok, amelyek nem voltak a befektetési bankokra utalva, sokkal jobban kerültek ki a válságból, például a német Sparkasse európai szinten is többször többektől hallottunk, az egyes eurozóna országok kereskedelmi mérlegének, vagy mérlegeiben mutatkozó komoly eltérésről. Tehát ezt is figyelembe kéne venni, talán, hogyha erről is szólna néhány szót. Köszönöm szépen. I think we seem to have uh, rambled forward Nos, arra már nem beszélünk, hogy a világ összes problémáját megoldjuk, de Korrigan úrnak úr megadnám a lehetőséget, hogy röviden erre reflektáljon. Nos, meghagyom önnek a infrastruktúra kérdést, én inkább a másik kérdésekre térnék rá. Ez az úr azt mondta, hogy amit mondunk, annak van, ért, van némi értelme, de senki nem hiszi el. Nos, sajnos ennek nagy az igazságtartalma. A közvélemény, akár az amerikairól beszélünk, akár a brüsszeliről, vagy akár melyikről, mindenki dühös, és jogok is van ehhez, igazok is van, amiatt, ami, mind, mind amiatt, mi történt. Na most mi a pénzügyi ágazatban nagyon fontos felelősséggel tartozunk annak érdekében, hogy megpróbáljuk megpróbáljunk úgy viselkedni, hogy először is a közvélemény először is jobban megértse, hogy mi történt és mi nem történt. hogy lássák, hogy mindenki kockáztat, pontosabban, hogy mindenki lássa, hogy igen, hibákat követtünk el, de mindenki tanuljon a hibákból. Ez az egyik oka annak, hogy miért fogadtam el a meghívást, hogy ma jöttem ide. Remélve, hogy talán egy kicsit tudok segíteni ebben a folyamatban, és lehetőbbé tegyem ezeknek az ügyeknek a jobb megértését, és hogy a közvéleményt vissza tudjuk hozni az út közepére a ami a termékek és betiltását és a spekulációt illeti, nos, először is a legtöbb mércével mérve, a legtöbb ember még a mai e, e, között is úgy gondolom elfogadja azt a gondolatot, hogy a spekuláció, hogyha az a szabályozás keretén belül van, egy jó dolog. Mert a spekuláció nélkül, a spekuláció jó értelme nélkül, akkor mondjuk ki kerekperec, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy a gazdasági és a pénzügyi rendszer egyáltalán működne. Az embereknek kockázatot kell vállalniuk ehhez. A kis vállalkozóknak, a kis bankároknak, a nagy bankároknak egyformán. Tehát nem szeretnék egy olyan kultúrát létrehozni, amelyben azt mondjuk, hogy megoldjuk a világ problémáit, az emberek ne kockáztassanak pont. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy eh, eh, ne így gondolkodjunk. De egyértelmű, hogy van rossz spekuláció. Azt hiszem, hogy volt egy legfelsőbb bíró az Egyesült Államokban, aki a pornográfiával kapcsolatban azt mondta, hogy a pornográfia az az, a, tehát a pornográfiát az ember fölismeri, ha látja. Eh, hiába nincs hát definíciónk. Nos, eh, körülbelül ugyanez a helyzet a spekulációval is. Ami a termékek betiltását illeti. Úgy gondolom, hogy maga a piac elég jó munkát végez nem föltétlenül a termékek betiltása terén, hanem azon, azon termékektől való megszabadulás terén, amelyek vagy nem működnek, vagy amelyekre az emberek azt gondolják, hogy nem működnek, vagy amelyek sajnálatos melléktermék, mellékhatásokkal e, bírnak, e, hogyha már gyógyszerészeti metaforát használok. Hogyha visszatekintünk a válság sötétebb napjaiba, rendkívüli bonyolult e, több rejtegű, többszörös áttételen keresztül megvalósuló hitel és eladósodottsági eh, konstrukciókat láttunk, ezek a termékek mintha eltűntek volna a piacról. Én nem fog a hasfájást okozni nekem, hogyha nem is jönnek vissza. Úgy gondolom, hogy mind a felhasználók, mind ezeknek a termékeknek a felkínálói felelősség a jövőben, hogy nagyon odafigyeljenek, hogy eh, meggyőződjenek arról, hogy ez a túlságosan komplikált dolog egyszerűen nem konstruktív. Remélem, hogy ez legalább, hogy ez válaszol, de ha nem is, akkor legalább reagál az ön kérdéseire. A második kérdés az infrastruktúrális kockázatokkal foglalkozott, mert kell újra erről beszélni fog hamarosan. Beszéltük a kompenzációról és az ösztönzőkről is. Nos, összességében én nem hiszem, hogy bárki vitathatna azt a hipotézist, hogy voltak eh, zökkenők az ösztönzők és a kompenzációk, a kockázatvállalás és a kompenzációk mechanizmusában nem, ezt nem föltétlenül széles körű problémákról beszélünk, hiszen a Goldman Sachs azért elég jó munkát végzett, hogy ne essen bele a csapdákba, és részben azért teljesítettünk nagyjából tisztességesen, mert nem olyan régen eh, még mi is eh, eh, a partneri szemléletben gondolkodtunk, és azt láttuk, hogy a, például a vezetők javadalmazásának egy része olyan kötvények, olyan értékpapírokban van, amelyek befektetésnek számítanak ugyan, de hosszú-hosszú évekre le van kötve. aminek azért a következményei. Tehát a Goldman Sachs az átlagnál jobb munkát végzett, és úgy gondolom, hogy az ösztönzések, a kockázatvállalás és a kompenzációk és a kockázatok kezelése terén sokkal jobb teljesítményt produkált, mint sok más intézmény. Az utolsó, és aztán befogom a szám, valaki a, a párhuzamot vonott a bankok és a befektetési bankok között. Lehet, hogy félreértettem azt, amit eh, mondtak, de hogyha megnézzük a hagyományos európai egyetemes banki modellt, ahogy az ma működik, ez, és összehasonlítjuk ezt a bank holding modellel, ami az Egyesült Államokban működik. Nos, ez a két mechanika, két mechanizmus meglehetősen hasonlít egymáshoz a tekintetben, hogy mit, hogyan csinálnak. A nagy különbség abban van, hogy az Egyesült Államokban a bankok meglehetősen távolhatják magukat bizonyos tevékenységektől, de ha megnézik a nagy eh, egyetemes eh, bankokat, vagy akár a legnagyobb eh, amerikai bankholdingokat, nos mindezek az intézmények rendkívül keményen részt vesznek a beruházási banki tevékenységekben. Tehát a bank szemben a beruházási bank címkével igazándiból bomba már nem sokat jelent. Köszönöm. Langen úr, azt hiszem, hogy ön felvetett néhány kérdést, amelyek az infrastruktúrával voltak összefüggésben. Hogyha nem fogalmaztam világosan a bizalmassággal kapcsolatos témában, elnézését kérem, ezt nem csak fontosnak, hanem sürgősnek is tartjuk. Minden ilyen problémát eh, sürgősen kezelnünk kell. Nem minden eh, joghatóság eh, területén állnak fenn ezek a problémák, az adatközléssel kapcsolatos titokvédelmi problémák, azonban hogy a Trade repository az lenne a célja, hogy egy globális szabályozás legyen, és itt azonnal fölmerül az, hogy a felügyelő hatóságok honnan, milyen módon szereznek adatokat. Az biztos, hogy nem mehetünk bele annak a munkának a részleteibe, amit ez, ezen a területen folytatunk, de nagyon szívesen találkozunk bármilyen, akár két oldalon, akár az ECON tagjaiban, arról, hogy mivel, miről dolgoz, mivel kapcsolatban dolgozunk, milyen munkát végzünk, kivel dolgozunk együtt, ezt az adatot szívesen megadjuk, mert ezt saját érdekünknek tekintjük. Tehát úgy gondolom, hogy fontos, hogy a piac felügyelők pontos és e, e, időszerű, aktuális adatokat kapjanak a piaci folyamatokról. Ezzel persze elértünk a következő problémához is, ami a hozzáférés kérdése, ami nem triviális kérdés, teljesen elfogadjuk ezt, megteszünk mindent, amit lehet. Fontos a hozzáférés, de nem csak mi vagyunk ebben felelősek. A meglévő trade repozitorik nem csak a felügyelőhatóságokkal osztják meg az adatokat, hanem minden érdekelt szervezettel, ha jól tudom. És a nemzetközi szabályozók egy bizonyos csoportja legalábbis egy protokoll kidolgozásán dolgozik, amely szerint az adatokhoz való hozzáférés szervezettebben tudna működni a jövőben, tehát van okunk az optimizmusra. Nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek köszönöm, aki mostanáig maradt. Kíván-e valaki zárszót mondani? Nem kötelező de gondolják, hogy van -e esetleg még valami, amit nem mondtak el, akkor talán egy rövid megjegyzésem lenne. Ez a termékek betiltásával kapcsolatos. Itt emlékeztetni kell arra, hogy a derivatívák piaca azért nőtt ilyen mértékben, mert a kockázatot akarta mindenki csökkenteni. Ez az egyértelmű motiváció. Tehát ha a derivatívák piacát betiltanánk, ez az alapvető problémát nem oldaná meg. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm Karigen úr és McCaft úr, hogy megkísérelték megválaszolni ezeket a nagyon nehéz kérdéseket. Köszönöm, hogy elvállalták ezt a előadást, elfogadták a meghívást. Itt még komoly munka vár minket jövőre, és gondolom, hogy mindenki nagyra méltányolja a közreműködésüket. Köszönöm. És ezzel azok számára, akik még itt vannak, április 19-én 17 óra, 19 órakor lesz Strasbourgban. Köszönöm.